az iránymutatás tervezettel kapcsolatban különösen jelentős, ugyanis ez az első irányelv a legális migrációról. Ebben szerepelnek elsőként közös szabályok a migránsokra vonatkozóan. Az Európai Parlament és a Tanács irányelv tervezete a harmadik országokból érkezőkre, ezekre a migránsokra is vonatkozik. Amint azt önök is tudják, a harmadik országok polgárairól van szó a 2010-ben készült vállalaton belüli áthelyezésekről szóló irányelvnek is. Ettől az irányelvtől azt várjuk, hogy egyrésztről egy közös keretet, szabályokat alakítson ki egy új, gyorsabb belépési és tartózkodási eljáráshoz. Ez vonatkozna mind a vállalaton belüli áthelyezésekre, mint pedig egy rövid és egyszerű mobilitási folyamatra. Ennek révén harmadik országok polgárai mozoghatnának az uniós tagországokon belül. A mobilitás a legnagyobb hozzáadott érték ebben az irányelvben. És ennek az irányelvnek a következő két-három hónapban eh, elfogadásra eh, kellene kerülnie, még az Európai Parlamentnek eh, jelen ciklusán belül. Sok mindent elértünk már ezen a területen, és köszönöm önöknek is a fáradhatatlan munkát. Jakolino úr, az önök szakbizottságának tagja és az itteni előadó, illetve Jakuszári kolléga, önöket külön is megkérném, hogy legyenek rugalmasak a görög elnökség alatt is. Az Európai parlament rugalmas mobilizási eljárásokat szeretne, és ezeket kell összeegyeztetnünk a tagállamoknak azzal a kérésével, hogy a Schengeni rendszerrel is összeegyeztethető maradjon a mobilitás, és ne adjon lehetőséget visszaélésekre vagy a rendelkezések nem megfelelő alkalmazására. A tanácsnak és az Európai Parlamentnek is meg kell egyeznie még a ciklus vége előtt. És gondolok itt különösen az egyenlő bánásmódra, illetve arra, hogy egy kedvezőbb belépési rendszert meg lehet-e vajon valósítani, illetve ide tartozik a mobilitási rendszerekről folytatott párbeszéd is. Szeretnénk megkérni az Európai Parlamentet arra, hogy mutasson hajlandóságot, és tegyünk mindkét oldalon engedményeket annak érdekében, hogy meg tudjunk egyezni. Nagyon szorosak ugyanis a határidők. Az elnökség részéről mi mindenképpen vállaljuk, hogy mindent megteszünk, amit csak tudunk, hogy figyelembe vegyük azokat az érzékeny kérdéseket, amelyek az önök számára fontosak. Az átdolgozott irányelv tervezet, amelyet a parlament és a tanács közösen készít, a harmadik országok tudományos kutatás, illetve tanulás, valamint diákcsere, önkéntes munka, fizetett vagy fizetés nélküli gyakorlat, vagy fizetés nélküli háztartási alkalmazotti munka céljából történő belépés és tartózkodás ez tehát a témája ennek az irányelvnek. A, a tanulásról és a kutatásról szóló irányelv tervezet, ami nemrég indult el az elfogadás útján, arra irányul, hogy rugalmasabban és hatékonyabban lehessen ezeket a jelentkezéseket kezelni. Másodszor a jelenlegi opcionális rendelkezések az, a diákokkal, önkéntesekkel és fizetés nélküli eh, segítőkkel kapcsolatban. Ezek mellé eh, két új eh, kategória is bekerült, a fizetett és a fizetés nélküli háztartási alkalmazottak, tehát bejáró nők vagy babysitterek. Ezeket a témákat már a tanács meglévő munkacsoportjai is megvitatták az elmúlt nyolc hónapban, és az önök szakbizottsága is jelentős léphet, lépett előre ezzel az anyaggal kapcsolatban. Mielőtt az Európai Parlamenti ciklus véget érne, szeretnénk még ebben is eljutni valahová, és remélhetőleg előrébb is lépünk majd a tárgyalásokkal. Mi szeretnénk előrébb mozdítani a vitát, hogy minél hamarabb még ezzel a parlamenttel sikerüljön megállapodnunk. Ehhez kapcsolódóan két problémánk van. Először is az, hogy a vállalaton belüli áthelyezésről szóló irányelvtervezet sokkal érettebb állapotban van, és azt mindenképpen el kell fogadnunk. Ugyanakkor vannak még olyan pontok, amelyek megosztják az érdekelt feleket, és elég sok van ezekből. És itt különösen szeretnék köszönetet mondani az önök előadójának, Cecilia Wikströmnek, ugyanis az ő fáradhatatlan erőfeszítései révén a parlament véleménye, álláspontja már hozzáférhető számunkra. És az önök véleménye nagyon fontos nekünk. Egyes esetekben önök oldanak meg olyan problémákat, amelyek a tanácsi munkacsoportban felmerültek. Szeretnék mindenkit biztosítani arról, hogy bármilyen körülmények merülnek is majd fel, az elnökség mindent meg fog tenni, hogy előrébb mozdítsa ezt az ügyet. És kérem, vegyék figyelembe, hogy mennyire kevés idő áll rendelkezésünkre, tehát, hölgyeim és uraim, bemutattam önöknek a legfontosabb prioritásokat, amelyekkel foglalkozni fogunk a következő hat hónapban. Tudjuk, hogy nagyon sok kihívás, nehézség van még ezen a pályán, de reméljük, hogy az elnökség hat hónapja alatt sikerül előrébb lépnünk, abban a reményben, hogy még jobban megerősítjük a szabadság, biztonság és a jogtérségét az Európai Unióban. És válaszolok bármilyen kérdésre, amit szeretnék nekem föltenni. Köszönöm szépen. Mikkel Jakis, Minister of Interior. Nagyon köszönöm. Köszönöm uh, a beszámolókat. Uh, Nos, először az első három ö, beszámolóhoz kellene hozzászólni, aztán jönnek a kérdések. De Atanasio úrnak ö, 4 óra 15-re egy másik ülésre kell mennie. Úgyhogy talán akkor most lehetne először az első körben kérdéseket föltenni, hogyha egyetért ön is ezzel, és akkor lenne idő arra, hogy először azon kérdésekkel foglalkozzunk, amelyeket az igazságügyminiszternek szánnak. És volna esély arra is, hogy válaszolhasson erre. Úgyhogy, ha egyetértenek a koordinátorok is ezzel, akkor így járnánk el, mert egyébként nem volna elegendő időnk. Ügyrendi kérdést szeretne föltenni, Kesmen úr? Vagy csak jelentkezik, vett kérdést szeretne föltenni? Értem. Jó, akkor Kezdjük a koordinátorokkal. Parancsoljon, Mátyó asszony. Köszönöm, elnök úr, a szót. Először is szeretnék a görög elnökségnek és a minisztereknek köszönetet mondani a részletes beszámolóért, illetve azért, hogy eljöttek hozzánk. Nos, miniszter úr, kicsit komplikált lesz ez az elnökség, mert a parlamenti ciklusok vége mindig írtó, nagyon sok jogalkotói feladatot jelentenek, úgyhogy sok sikert kívánok önöknek ehhez. Nos, nagyon sok prioritásról, témáról beszélt, amelyek nagyon érdekesek. Mivel nem sok idő áll rendelkezésére, Atanasio úr először is az európai főügyész témájában szeretnék kérdést feltenni önnek. Ez nagyon fontos számunkra. Nyilván ön is tudja, hogy vannak olyan tagállamok, akik a bizottsági javaslattal szemben kicsit vonakodóan állnak, és bizonyos sárga lapot mutattak fel egyes tagállamok ezzel szemben. Én ugyan mellette vagyok, sőt, szerettem volna azt is, hogy a kompetenciáit kiszélesítsük, de ez nem volt lehetséges. Azt szeretném tudni, hogy ez az európai főügyész milyen privilégiumokat fog élvezni, megerősített együttműködést esetleg, hogy bizonyos témákat gyorsabban lehessen kezelni? Ezzel kapcsolatban vannak fenntartásai egyes tagállamoknak. Említette az egyablakos rendszert is. Hogyan értelmezte ezt? Milyen irányba kívánnak haladni, hogy az európai állampolgárok és a vállalatok is megtalálják azt, amit keresnek ebben a rendkívül komplikált témában? Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, elnök úr. Ha jól értettem, akkor most Atanasio úrhoz kell céloznunk a kérdéseinket. Ha így van, akkor köszönöm. Először is sok minden szépet és jót szeretnék a görög elnökségnek és önnek is, miniszter úr, kívánni. Köszönjük, hogy foglalkoznak az adatvédelmi csomaggal, többek között, ami az egyik legfontosabb prioritás. Köszönöm, hogy említette a tömeges megfigyelések kérdését, azt hiszem ez egy jó nagy falat. Ennek az adatok kezelésének rendezésébe kellene beleilleszkednie. Nos, mennyire optimisták? Remélik-e, hogy nem fog ez megrekedni egy-két nehezebb téma miatt? És mit tudnak elérni majd a hat hónap alatt, hiszen a választások is ekkor lesznek. Én még a két másik miniszter úrnak is szeretnék kérdést feltenni, de egyelőre most a csomagra szeretnék koncentrálni. Azt hiszem a kollégám fog majd feltenni kérdést az európai főügyészsel kapcsolatban. Azt hiszem legalábbis, mert ő az árnyék jelentés készítője ennek a témának. Köszönöm. Thank you, Chair. Imbelt asszony, köszönöm szépen, elnök úr, köszönet a miniszter uraknak a részletes beszámolóért. Több kérdésem is lenne. Nem vagyok benne biztos, hogy melyik miniszter úrnak kell fogalmaznom őket. Nem tudom, hogy kihez tartoznak ezek. Az egyik téma, ami elhangzott, az összes botrányra utal. Nagyon örülök, hogy ez elhangzott, mert eddig nagy csönd volt a tanács részéről. Szeretném tudni, hogy a tanács megvitatja ezt a témát, eh, azon kívül, hogy eh, az ebéd szünetben beszélnek erről, de hát ez nem kerül jegyzőkönyvbe. Aztán mi a helyzet eh, az Obama nyilatkozattal? Önök elegendőnek tartják ezt? A tanács saját javaslatait is megfogalmazza majd? Aztán volt egy-két téma, amiről nem hallottunk az átadhatósági rendelet reformja, a dokumentumokhoz való hozzáférés, Kesmen úr a jelentés készítője ennek a témának. Azt hiszem, hogy ezért is ö, olyan alacsony ö, a ö, bizalmi szintünk az európai állampolgárokkal szemben, hiszen az európai állampolgárok átláthatóbbá szeretnék tenni az Európai Uniót adatvédelem, erről volt szó, és szeretném azt is tudni, hogy mi a helyzet az úgynevezett horizontális irányelvel, a diszkrimináció ellenes irányelvel, ami egy sötét lyukban eltűnt, azt hiszem. Aztán van még egy-két olyan dolog, amely többé-kevésbé ide tartozik ehhez a szakbizottsághoz, nem föltétlenül elnökségi téma, és amivel szembe kell néznie Görögországnak. Nem tudom, hogy az elnöki székben, mikor szembe kell nézniük ezekkel a kérdésekkel, hogyan látják a helyzetet. A korrupció ellenes harcra, az adó elkerülésre gondolok itt például, vagy hogy mi a véleményük a sajtószabadságról, pluralizmusról, a menedékjogot kérők kezeléséről, aztán az erőszak kérdéséről, mert úgy tűnik, hogy itt a rendőrség nem tesz semmit, ami a különböző LSBT kép tagokat illeti. Miniszter urak, üdvözlöm Önöket! Hát elég nehéz elnökségnek néznek elébe, hiszen nagyon fontos kérdésekkel kell majd megbírkozniuk. Például a tömeges egyéni ö, lehallgatások kérdése, illetve a vállalatok lehallgatásának kérdése. Azt szeretnénk, hogyha az elnökségük elárulná, hogy milyen konkrét intézkedéseket kíván hozni az Európai Unió, az Egyesült Államok kereskedelmi kapcsolatai terén, mert eléggé kritikusan álltunk mi Európai Unióként ehhez. Úgyhogy azt várjuk a görög elnökségtől, hogy beszámoljon arról, hogy valami előrelépés történt ezen a területen. Aztán Görögországban szélsőséges jobboldali, rasszista szervezetek egyre nagyobb számban jelentkeznek Görögországban, és nagyon sokszor az ilyen rasszista bűncselekményeknek nincs büntetése. Az eseteket ki sem vizsgálják, sok esetben Szeretnénk tudni, hogy erre korábban miért nem került sor és szándékoznak-e ezt felülvizsgálni. Mi a helyzet a Υπάρχουν τα θέματα των διακρίσεων, όπως αναφέρθηκε. Az aranyhajnal szervezettel, amit bűnszervezetnek minősítettek. Az elnökség milyen mértékben kötelezi el magát a bírósági határozat végrehajtása mellett az LSBT témában. Tudom, hogy nagyon sok fel, kérdés merül fel ezen a téren. Aztán mi a helyzet a Balkán országokkal? a görög elnökségnek végre kellene már hajtania azt, amit egész Európa és minden európai párt támogat. Görögország nem lehet kivétel. Aztán mi a helyzet a pénzmosással, a korrupcióval, aztán a fegyverkezési programokkal. Ö, nagyon sok céget érint ez, beleértve ö, európai vállalkozásokat, például német cégek is ö, benne voltak ezekbe a fegyverprogramokba nem lehet rugalmasan hozzáállni a korrupció kérdéséhez. Ezzel kapcsolatban mik az elképzeléseik? Várjuk a javaslatokat ebben a témában a görög elnökségtől. Köszönöm szépen, Kirkopul következik a konzervatív frakció nevében. Köszönöm, nagyon rövid leszek, három területre térnék ki. Először is szeretném tudni, hogy a görög elnökség hogyan kíván foglalkozni az EU-n belüli komoly biztonsági kérdésekkel, főleg olyan EU állampolgárokra gondolok, akik elhagyják az EU-t, és aztán szeretném tudni, hogy mi a véleményük erről. Az elnökség prioritásként kezelje azt a vitát, amely állandóan folyik itt, hogy szükség van a PR megállapodásra, illetve a harmadik országokkal együttműködésre a választások előtt. Harmadsorban mi a helyzet a menekült ügyjel? Prioritás-e, hogy jobban készüljenek-e fel, főleg a földközi tengeri térségben erre a témára. Aztán ezt az időszakot felkívánják-e használni arra, hogy a saját ö, kérdéseikkel foglalkozzanak a fogvatartás, a menekültek terén a saját tagállamukban. Köszönöm szépen, a GUE nevében következik képviselőtársunk. Nem, Ferszát asszony következik, parancsoljon. Elnézést, elnök úr, saját koordinátorunkat képviselem, az EU elnökség mindig nehéz feladat, főleg választási időszakban. De ugyanakkor felelősség is, hiszen előtérbe kerül annak az országnak a helyzete, amely az elnökséget ellátja. Igazságügy miniszter úr, Atanasio úr említette beszámolójában, hogy az alapjogok semmiféle korlátozásba nem ütköznek, a törvényeket alkalmazzák, és senki sem kerülhet a törvények fölé. Ez alapvetően fontos az EU számára, és én ezzel egyet is értek. Ugyanakkor sok civil szervezet, szakszervezeti szervezet, emberjogi szervezet fordult hozzánk, akik Görögországban bizonyos emberjogi kérdésekre kívánták felhívni a figyelmünket, és ez eléggé aggasztó. hiszen a szigorítási intézkedésekkel problémás a különböző területek megfelelő finanszírozása, ide tartozik az egészségügyi terület is. Ami az, a bevándorlást illeti, ez nagyon fontos kérdés, hiszen az önök ország az egyik kapu az Európai Unióba. De ugyanakkor alapvető emberi jogokra vonatkozó kérdés merül fel, hiszen sokszor nem megfelelően bánnak el velük, vagy bánnak velük, ezt a civil szervezetek is bizonyítják. És ebben, ebben részt vesz sokszor a rendőrség is. Pillanatilag az Emberjogi Bíróság foglalkozik Görögország kérdésével emiatt. Több kollega említett a rasszizmus kérdését, de sajnos egy gyilkosságot kellett megélnünk, hogy végre foglalkozzanak is érdemben ezzel problémával. Az esetek 17%-ában a rendőrség is benne van ezekben a problémákban. Aztán szólásszabadság, ez is problémás. Sokat beszéltek az RT e bezárásáról, aztán az újságírók helyzetéről, akik áldozatai sokszor a rossz bánásmódnak. Úgyhogy szeretnénk, hogyha részletesen válaszolnának egy-két olyan felvetésre, amelyeket a civil szervezetek vetettek föl, akikkel általában együtt dolgozunk. Szeretnénk, hogyha megfelelően válaszolnának nekünk, akkor is, hogyha szeretnék, hogyha továbbra is szavahihetőek legyünk. Végül egy konkrét kérdés. A tengereken való mentése kapcsolatban fordultak hozzánk egy szövegezés vonatkozásában. Szeretném, hogyha a görög elnökség álláspontját kifejteni ebben a témában. Köszönöm. So the minister... Köszönöm szépen, Atanasiu miniszter úr, az miniszter el kell, hogy hagyjon minket 3-5-kor, ezért azt javaslom, hogy először az ő válaszait hallgassuk meg, és utána Mikilakis úr következik a berügyminiszter, és utána adjuk meg a szót a többi képviselőnek. De előbb meghallgatjuk még Jörgéris főtitkár urat is, aki a polgári védelem felelős vezetője. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt szeretném megköszönni a kérdéseket. Nagyon érdekes kérdéseket tettek fel. Megérdemlik a részletes választ. Jó lenne, ha erre egy kicsit több időm lenne, akkor valóban jobban tudnék reagálni minden felvetésre, de megpróbálok kérdéseket csoportosítani annak érdekében, hogy valóban mindenre tudjak felelni. Először is személyes adatok védelme. Ez talán az első kérdéscsoport. A görög elnökség még intenzívebben kíván dolgozni ezen a területen. Több legalább 20 ülést kívánunk szakértői szinten ennek a témának szentelni és dolgozunk az irányelvtervezeten, és ezt a bevezetőmben is már említettem. Az előző elnökségekkel is természetesen konzultálunk majd, megpróbáljuk az ő tapasztalataikat is felhasználni a rendelettervezettel kapcsolatban. Nos, politikai szempontból nagyon érdekes kérdésről van szó, ez nyilvánvaló. Az európai embereket aggasztja az, hogy mi történik a személyes adataikkal, hogyha ezeket továbbítják harmadik országoknak. Most már eléggé érzékenyé vált erre a kérdésre a közvélemény. A személyes adatok védelme, különösen a harmadik országoknak történő átadáskor, kielégítő rendezést érdemel. Meg kell teremtenünk a bizalmat, az embereknek bízniuk kell abban, hogy védjük az adataikat. Az informális bel- miniszter ülés holnap és annak után Aténban szintén foglalkozik majd ezzel a kérdéssel, és utána szakértői szinten is természetesen folytatódnak a konzultációk. A One Stop Shop, az egyablakos ügyintézés is egy olyan terület, amelyről még sok intenzív egyeztetést, tárgyalást kell folytatnunk. Ott folytatjuk ezeket a megbeszéléseket, ahol októberben a belis igazságügy miniszterek abba hagyták ennek a megvitatását. A PRISM program, az amerikai eh, NSA eh, lehallgatási programja egy súlyos beavatkozás volt az emberek magánszférájába. Válaszokat kell találnunk erre. A LIBE szakbizottság megvizsgálta a tömeges eh, lehallgatást, és együtt meg létrehoztunk egy, az Amerikai Egyesült Államokkal egy munkacsoportot, tehát USA-EU munkacsoport foglalkozik majd külön a személyes adatok védelmével. Megvizsgálja ez a munkacsoport mindenek előtt a jogi kereteket, hogy milyen jogi keretek között történt magánszemélyek személyes adatainak a megfigyelése. Az, ez az adhok munkacsoport már találkozott is, ha jól emlékszem, november 27-én, és um, ezt követően született egy közlemény, amelynek a tárgya az, hogy hogyan lehet visszaszerezni a bizalmat. A tanács, a vizsgáló bizottság jelentésének az eredményeit még nem vitatta meg, de már ezt a javaslatot előterjesztettük, hogy ezt a tanács vitassa meg. Természetesen osztjuk mi is az önök aggájait, és áprilisban lesz egy találkozó, mégpedig a témban az érintett felelősök találkoznak, jelen lesz az Egyesült Államokból magasrangú tisztviselő, és megpróbáljuk javítani a helyzetet. Mit is mm, kell még elmondanom a személyes adatok védelméről? Azt hiszem, hogy semmit. A következő nagy téma az Európai Főügyészség kérdése. Ennek a létrehozásáról már beszéltem a bevezetőmben. Ezzel is próbálunk hatékonyabban fellépni az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekményekkel szemben. Hogy ez problématikus javaslat, azzal természetesen tisztában vagyunk. A tagállamok alkotmányében elég sok a különbség. Eltérően állnak hozzá a tagállamok és a tanállamok alkotmányai, eltérően kezelik az ügyészség függetlenségének a kérdését is. Például Görögországban az igazságügyi szervek függetlensége azt is jelenti, hogy bizonyos esetekben még a, beavat, a beavatkozás nem megengedett. Tisztázni kell tehát, hogy milyenek lesznek a struktúrák, az illetékességek, hatáskörök, hogyan osztjuk meg a hatásköröket a nemzeti, illetve majd, majd a európai főügyészség között. De szeretnénk eh, továbbvinni ezt a eh, dossziét, nem a eh, tagállami hatóságok hatáskörének a kárára. Nem egyáltalán nem ez a célunk. Mi a nemzeti ügyészségek hatásköreit is erősíteni, és az, szeretnénk is az egymás közötti együttműködést is szeretnénk erősíteni, hogy ennek segítségével valósítsuk meg végső célunkat az egész Európai Unió érdekeinek a határozottabb és hatékonyabb védelmét. Erősíteni szeretnénk tehát az együttműködést, és a részleteket majd még kidolgozzuk. Zal folyik a munka. Szerintem nem zárhatjuk ki annak a lehetőségét, hogy a, megvalósul ez a terv, és létrejön ez az Európai Főügyészség. De hogyha tényleg hatékonyan akarunk eljárni, akkor a bűncselekmények elleni felépésben, akkor ez az Európai Ügyészség, Főügyészség nagyon sokat segítene, mert koordinálhatná a tagállami főügyészségek munkáját, és emellett ez az Európai Főügyészség az esetleges mulasztások esetén korrigálni tudna, és meg tudná jelölni a helyes irányt, anélkül, hogy természetesen közben csorbítaná a tagállami főügyészségek függetlenségét és hatáskörét. Közökiratokról is, illetve a, ezekhez való hozzáférésről is elhangzott egy kérdés, de azt hiszem, hogy itt nagyon hosszú időre lenne szükség, hogy ennek a részleteire kitérjek. Itt csak minden kapcsolódik egymáshoz, más területeken is hasonló, hasonló munka zajlik, ami befolyásolhatja ezt a dossziét is. Jörgész kollégám foglalkozik majd azt hiszem a terrorizmus kérdésével. Én röviden még csak ahhoz szeretnék szólni, amit szintén érintettek, és ami a hazámat, Görögországot érinti. Van itt talán egy félreértés, és ezért erről szeretnék most szólni. Görögország azon országokhoz tartozik, amelyek eh, elsőként alkottak meg egy idegengyűlölet és rasszizmus elleni törvényt eh, már évtizedekkel elelő, eh, évtizedekkel ezelőtt megszületett ez a törvény. Itt tehát a rasszizmus, az idegen gyűlölet egész spektrumát megpróbáltuk lefedni ezzel a törvényen. Időközben persze változott a helyzet, ezért aktualizálni kell ezt a törvényt, és összhangba kell hozni az Európai Unió kerethatározatával már elkészült egy törvénytervezet, amelyel a megfelelő megfelelő szakbizottság foglalkozik a görög parlamentben, és néhány napon belül a parlament szavazni is fog erről az új aktualizált törvényjavaslatról. Ez még mutat azon, amit a kerethatározat tartalmaz, és védeni kívánunk olyan csoportokat is, amelyekről a kerethatározat nem is szól. Például eh, transzexuálisok, eh, a eh, nem váltás, akaróknak a védelme, ez is szerepelni fog majd az új törvényjavaslatban. Rákérdeztek, az, hogy mi a hely, az álláspontok az hajnal neonáci pártal kapcsolatban is. Itt ez egy nagyon érzékeny kérdés. Itt fontos azt is elmondani, hogy nem arról van szó, hogy az aranyhajnal programját üdvözölnénk, vagy jóvá hagynánk. Nem, sőt, ez egyáltalán nem így van. Görögország nagyon határozottan szembeszáll a szélsőségesekkel, de azért ne feledkezzünk meg a pénzügyi helyzetről, a szegénységről, hogy milyen borzasztóan nehéz gazdasági helyzetben van az ország és hát ez a helyzet vezetett oda, hogy nagyon sokan szavaznak szélsőséges pártokra, ezek közül az egyik az aranyhajnal. De ez nem jelenti azt, hogy a választók tulajdonképpen szervezettek, hogy ezekhez a pártokhoz csatlakoznának. És hadd emeljek ki még valamit a hogyan továbbal kapcsolatban. Azt hiszem, ugye már említettem ezt a bevezetésben, az igazság szolgáltatásunk teljesen elkülönül a végrehajtó hatalomtól, itt a hatalmi ágak választása természetesen adott, és nagyon sok fontos személyisége az arany hajá hajnalnak időközben már vizsgálati fogságban ül, és vannak olyanok is, akiket már el is ítéltek. De hogyha most azt mondanánk, vagy azt kellene eldönteni, hogy az aranyhajnal terrorszervezet-e, vagy bűnszervezet-e, e, Nos, ez, ez nem így van, de más dolog azt mondani, hogy vannak e, esetleg bűnöző személyek is az aranyhajnalban, ezt azonban az igazságügyi szerveknek kell majd eldönteni hogy így van-e, és kik ezek a személyek. Egyébként szeretnék önökkel szemmel nagyon őszinte lenni. A múltban talán más volt a helyzet, sok támadást követtek el külföldiekkel szemben, és az elkövetőket nem mindig állították bíróság elé. Azt hiszem, Mikelakis kollega még ki fog térni erre. A lakosságunk egy tizede jelenleg bevándorló, illegális bevándorló, vagy legális bevándorló. És sokan közülük nem tettek feljelentést, hogyha támadás érte őket azért, mert féltek, hogy akkor kiutasítják őket. Ez a valóság, ezt nem szabad a szőnyeg alá söpörni. Természetesen voltak ilyen esetek, volt erőszak bevándorlókkal szemben, és sok esetben nem tettek feljelentést félelmek miatt. Most megpróbálunk hogy hozzáállni ez a kérdéshez, innovatív módszereket dolgoztunk ki, bevezetünk tanúvédelmi programot, áldozatvédelemre, nagyobb hangsúlyt fektetünk ilyen esetekben, és most már elmondhatjuk, hogy több olyan eset van, amikor igenis történik feljelentés. A képviselő azt is említette, hogy elítéltek rendőröket is. Igen, ez valóban így van. Még nem minden ilyen ítélet jogerős, de voltak ilyenek. Ezek persze elszigetelt esetek, nem ez a szabály, hogy rengeteg ilyen dolog történne. Nem mondhatjuk azt, hogy a görög rendőrség nem tartja tiszteletben az emberi jogokat. Nem, itt voltak elszigetelt esetek, és az érintettekkel ellen megindultak a szükséges eljárások célok. Azután az életesi kapcsolat. 2004 vagy 2005 óta létezik a bejegyzett életesi kapcsolat jogintézménye Görögországban, nem egy azonos neműek esetében, tehát nem azonos nemű partnereknél. Se homofila átoma? Az azonos neműek bejegyzett élettársi kapcsolat tehát még nem engedélyezték, jelenleg folyik ennek a vizsgálata, családjogi szempontból is, és ez persze politikai döntés lesz, a parlamenti pártok eh, vizsgálják ezt a eh, lehetőséget, de amikor de büntető eljárások eh, is indultak ilyen párok ellen. A következő kérdés csoport az oktatás, hogy külföldiek egyáltalán hozzáférnek-e az oktatáshoz, az oktatási intézményhez, illetve az egészségügyhöz. Ezt megkérdőjelezték, pedig igenis ingyenes oktatáshoz joga van a bevándorlók gyermekeinek, és a felnőttek is és a gyermekek is részesülnek egészségügyi ellátásban. Sőt, a közelmúltig az volt a helyzet, hogy az Európai Unió semmilyen támogatást nem adott ehhez. Most elindult egy program, hogy kapunk pénzügyi támogatást ehhez. Elnök úr, remélem, hogy nem hagytam ki semmit, de, de igen, elnézést, még valami eszembe jutott a tengeri határok kérdése. Ez elsősorban a tengerészeti minisztérium hatáskörébe tartozik, nem tudom, hogy Györgyi Elkész kollégám szól-e majd, vagy mond -e majd erről valamit. A tengeri határaink természetesen nagyon hosszúak, és nagyon sok bevándorló érkezik ezeken keresztül. expected to leave. I, I, I... A miniszter úrnak el kell mennie, de ha jól látom, akkor egy kollégának van kiegészítő megjegyzése, még mielőtt a miniszter úr elmegy, utána pedig először a belügyminiszter úr fog válaszolni, utána pedig mások is hozzászólhatnak. Elnézést kérek, de a miniszter úr azt mondta nekem, hogy negyed ötkor el kell mennie, csak azért maradt itt velünk, hogy még beszélhessünk vele. Tehát, hogyha valakinek szeret, van még hozzászólás, akkor nagyon röviden tegye meg. Jól értettem azt, hogy a tanács nem fogja megvitatni a tömeges megfigyelési botrány következményeit és kihatásait? Alapvetően ön ezt mondta, tehát, hogy van egy tisztviselőkből álló munkacsoport, és ennyi. Még egy választ sem adnak Obamáéknak. Belügyminiszter úr? Υπάρχει επιτροπή, με το πόρισμα, νομίζω υπάρχει επιτροπή láttuk az eredményeket, van egy tanácsi munkacsoport, és ennek az eredményeit vizsgáljuk most. Nem arról van szó, hogy nem fogunk vizsgálatot végezni, ez egy érzékeny téma mindenki számára. És ez különösen egy olyan bizottság, ahol ez egy nagyon fontos kérdés, foglalkozunk ezzel, és részletesen is tárgyaljuk ezt. Mihalakis miniszter úr, ön következik utána pedig következhetnek a kérdések, én feljegyeztem mindenkit, aki kérdést szeretett volna feltenni. Köszönöm, elnök úr. Ha röviden hozzátehetek valamit ehhez a kérdéshez, tehát a legális és illegális migránsok jogai, például az oktatáshoz való hozzáférés. Itt szeretném kiemelni, hogy a legális, illetve az illegális migránsoknak egyaránt vannak gyermekei, akiknek teljes és ingyenes hozzáférésük van az óvodához, az alap, közép és felsőfokú oktatáshoz is. Tehát ismétlem, hogy ez a legális és az illegális migránsokra is vonatkozik. Minden gyermekük hozzáfér az iskoláztatás minden szintjéhez. Ami pedig az, igaz, az, az egészségügyet illeti, a migránsok gyermekei teljesen és ingyenesen hozzáférnek az állami kórházak szolgáltatásaihoz. Az illegális migráns felnőttek esetében vészhelyzetben kezelésre jogosultak az összes állami kórházban. Ami pedig a migránsok számát illeti, hadd mondjak el néhány adatot, hogy önök is jobban értsék, a népesség számához képest az arányukat az én hazámban. 11 millióan laknak Görögországban. Ezzel kapcsolatban két számmal érzékeltetném, hogy mekkora migrációs nyomás nehezedik Görögországra. 140 ezer legális bevándorló él, 830 ezer illegális migráns van Görögországban, és ezek a számok a rendőrség és a partiőrség letartóztatásai alapján alakultak ki 2007 óta. Tehát nem biztos, hogy ez a helyes szám, nem biztos, hogy csak ennyi illegális migráns van, de ezek olyan számok, amelyekből már látni lehet, hogy mekkora nyomás alatt van ez a 11 milliós ország a migráció miatt. 2012-re az illegális migránsok 90%-a Görögországon keresztül érkezett Európába. Tehát nagy erőfeszítéseket tettünk a szárazföldi határokon, és egy híres fal is felépült itt. Most pedig igyekszünk megoldani azt a problémát, ami a tengeri határainkon fennáll, ugyanis a szárazföldön már sikerült felülkerekedni ezeken a gondokon. Most szeretnék kitérni a sajtószabadságra, amit szintén említett az egyik kolléga. Ez az én szívemnek különösen kedves ez a téma, hiszen 1979 és 2011 között, amikor politikus lettem, újságíróként dolgoztam a magánszektorban. Televízióknak, rádióknak és újságoknak is dolgoztam. És őszintén elmondhatom önöknek, hogy Görögországban nincsenek problémák a sajtószabadsággal. Ami a korrupció elleni fellépést illeti, azt szeretném elmondani ezzel kapcsolatban, hogy ha nyomon követik a görög ügyeket, és egy kicsit részletesebben is megnézik, hogy mi zajlik nálunk, akkor nagyon sok mindennapos téma kapcsolódik a nyomozások eredményéhez többféle hatóság is nyomoz, például a pénzmosások ügyében, és a korrupció minden egyes formája. Nagy vállalkozók is kerülnek börtönbe emiatt. És bárki, akinek ehhez köze van, akár az állami, akár a magánszektorban, azt vagy vizsgálatnak vetették alá, vagy be is börtönözték. A csalás ellenes küzdelem hatalmas méreteket öltött Görögországban, ugyanis szeretnénk ennek a problémának véget vetni. És még egy dolgot mondanék. Nagyon sok kolléga beszélt erről, Atanasi úr már részben megválaszolta. Ez az aranyhajnal. Ahogy Atanasiu úr is elmondta már önöknek, a görög lakosságot a fasiszták, a nácik térdre kényszerítették. És azt biztosan állíthatom, hogy a görögök se nem fasiszták, se nem nácik. De most vannak a lakosságnak olyan csoportjai, amelyek a gazdasági problémák miatt az extrém politikai szervezetekhez fordulnak. De ezek mindössze gazdasági és pénzügyi problémák miatt vannak. Mi nem vagyunk sem fasiszták, sem nácik. A második világháború után a népesség nagy része elvándorolt Európa más országaiba és máshová is távozott azért, hogy dolgozzon. Nagyon kevés olyan háztartás van Görögországban, ahol nem tapasztalták meg a migrációt. Tehát ezek az emberek nem rasszisták és nem is fasiszták. Van egy törpe kisebbség, amely ezt az ideológiát hangoztatja, és elhihetik nekem a legjobb módja eh, annak, hogy ezzel a jelenséggel eh, leszámoljunk, az nem más, mint a gazdasági növekedés és az én hazám erőfeszítéseket is tesz azért, hogy ebbe az irányba induljunk el. És arra szeretném kérni önöket, nem szeretném túl sok idejüket igénybe venni, de szeretnék néhány pénzügyi adatot is elmondani. Ugyanis nagyon jó, hogyha szép szavakat mondunk a növekedés érdekében tett erőfeszítéseinkről, de hát mit tettünk valójában, ezért szeretném néhány számmal is alátámasztani a mondani valómat. Négy év alatt a deficit Görögországban 13%-kal csökkent, a jelenlegi GDP-nek 13%-ával tehát. Ahhoz, hogy ezt el tudjuk érni, 25%-kal csökkennie kellett a GDP-nek, és kiemelném, hogy ez a legnagyobb csökkentés amit a 30-as évekbeli nagyválság óta eh, tapasztaltunk. A hat éves válság alatt egy átlagos görög az életszínvonalában 38%-os csökkenést volt képes elszenved, kénytelen elszenvedni a 2007-es adatokhoz képest. A foglalkoztatás területén emelkedett a munkanélküliség, a fiatalok esetében 60%-os is lehet ez az érték. Remélem, hogy egyetlen ország sem fog soha ilyen drámai helyzetbe kerülni. Az OECD nemzetközi rangsorában Görögország nemzetközi szinten már első helyen áll a strukturális reformok területén. Ezeket az erőfeszítéseket hatalmas áldozatok árán tudta megtenni a görög nép. És ez megmutatkozik valamennyi felmérésben. A 2002 óta elveszített összes versenyképességünk mellett csökkentettük a kereskedelmi mérleg hiányát is. 2013-ban első alkalommal volt elsődleges többletünk, és ekkor volt az első olyan alkalom, amikor a tranzakciók tekintetében is többletünk volt. 2014-ben is megtartják jó értékeiket ezek a mutatók. De most először meg fogunk állni ezen a csúszós lejtőn, és megkezdjük a kilábalást. Hat év fájdalmas recesszió után történik ez meg. Elnézést kérek, ha túl hosszan beszélek, de itt nem pusztán számokról van szó. számok mögött ott vannak azok a fájdalmas áldozatok, amelyeket az embereknek meg kellett hozniuk. És még egyszer visszatérnék arra, ami miatt erről az egészről elkezdtem beszélni. A legjobb módja annak, hogy a rasszista, gyűlölő és náci csoportok ellen fellépjünk, az, hogyha ezen az úton haladunk tovább. valaki feltette azt a kérdést is, hogy egy fiatal görögnek meg kellett halnia ahhoz, hogy ezek a vizsgálatok elinduljanak? Nem, ez nem így van, ezt a szervezetet már ezelőtt is figyeltük. Ha engem kérdeznek, akkor ennek a fiatalembernek a halálából az következett, hogy azokat a bizonyítékokat, amelyeket más vizsgálatok során eh, gyűjtöttünk, azok elvezették, elvezettek odáig, hogy az aranyhajnal vezetőit letartóztatták, jelenleg börtönben ülnek, és eh, most eh, várják az ítéletet. Ha nem történt volna meg ez a tragédia, akkor nem tudtuk volna vád alá helyezni őket. Tehát igen, ezek a szervezetek léteznek, és Pavlo Fiszót tragikus körülmények között meggyilkolták, de ez, illetve azok a bizonyítékok, amelyeket korábban gyűjtöttünk migránsoktól és menekültektől, azok révén sikerült egy olyan aktát összeállítani, ami elvezetett a mostani eredményekhez. Köszönöm. Thorough Köszönjük ezt a nagyon alapos beszámolót, különös tekintettel az aranyhajnalra. Ez nagyon értekli a Libe szakbizottságot. Most pedig, most, most pedig mindenkinek a megértését kérem. A szokásos kérdések és válaszok rendjét fel fogjuk borítani, ugyanis azt javasolnám, hogy először a főtitkár úrral kezdjük, és a lehető leghamarabb próbáljuk meg ezt befejezni, hiszen kezdünk kifutni az időből a görög elnökség napirendjével kapcsolatban. Utána pedig mindenki, aki szólásra jelentkezett, lehetőséget kap, hogy kérdéseket tegyen fel a még mindig itt lévő minisztereknek. Tehát a főtitkár urat kérném, hogy folytassa a prezentációt. Köszönöm, Köszönöm a szót, elnök úr. Nos, először is elnézésüket kell kérnem a miniszter úr nevében, aki a közrendért és a polgárvédelemért felelős, ugyanis tegnap felmerült egy nagyon fontos kérdés, és ezért fel kellett függeszteni a látogatását, ezért én vagyok itt ma helyette. De azért minden tőlem telhetőt megteszek annak érdekében, hogy elvárásaiknak, mint szakbizottságnak megfeleljek. Úgyhogy, hölgyeim és uraim, ahogy az elnök úr is elmondta, azzal kell kezdenem, hogy elmondjam önöknek, hogy a görög elnökség folytatja az ír és litván elnökségek munkáját, És azzal kezdeném, hogy el szeretném mondani, hogy mennyire elégedett vagyok, hogy a tanács és az Európai Parlament megállapodást kötött a több éves pénzügyi keretről a belügyi területen. Szeretném megragadni a lehetőséget, hogy köszönetet mondjak a jelentés készítőinek, Guillaume Moriacolino Jacolino és Marinescu képviselőknek, hiszen rendkívül konstruktívan álltak ehhez a kérdéshez, így sikerült ezt a megállapodást kötnünk. Szeretném önöket biztosítani arról is, hogy a görög elnökség négy rendelettel fog foglalkozni, amint a jogász nyelvészek munkája lezárul, és a lehető leggyorsabban végre is fogjuk hajtani ezeket. Az illegális bevándorlás és a menekült ügy kérdésével kezdeném. A jelenlegi körülmények Európa körül illetve azon okok miatt, ami ezeket a bevándorló tömegeket Európába irányítja, nagy terhet rónak a tagállamokra. Mindez pedig a pénzügyi válság idején történik, amikor pedig minden erőfeszítésünket, energiánkat arra kellene áldoznunk, hogy a reformokat támogassuk a stabilitás, illetve a növekedés érdekében. Ezen nyomás legnagyobb része, vagyis az illegális bevándorló hullám miatti nyomás azon tagállamokat érinti, amelyek az Európai Unió külső határait képezik. Ugyanis ezek azok a tagállamok, amelyekben nagy a recesszió és magas a munkanélküliség. A görög elnökség a közös európai menekültügyi rendszer bevezetését szorgalmazza, elsősorban a tagállamok közötti szolidaritás, konszolidálásra való törekvés jegyében, a kötelezettségek jegyében is, amelyekkel szembe kell nézni a nemzetközi jog miatt, illetve az EU és a nemzetközi szervezetek kompetenciái síkján is. Az alapvető emberi jogok védelme, tiszteletbetartása, a menekült státuszt kérők vonatkozásában, a nemzetközi védelem biztosítása. Az első javaslatok közé tartozó témák a görög elnökség feladatkörében. És ugyanakkor rá szeretnék mutatni arra, hogy pozitív jelenség, hogy az Európai Unió minden erőfeszítést meg kíván tenni annak érdekében, hogy a migrációs és mobilitási politikák rendezése kerüljenek. Ezen kívül, hogy az illegális bevándorlás hatásait csökkentsük a stabilitási politikák terén. Az illegális bevándorlással szembeni harc az egyik prioritás a görög elnökség során. Az intelligens hat- határok jogalkotói csomagját támogatni fogjuk, a belépési-kilépési rendszer tartozik ide például, hogy megfelelő adatbázist állítsunk fel a harmadik országokból belépő utasok esetében. Aztán rendelettervezet a regisztrált utasokról, harmadsorban pedig az 562 per 2006-os rendelet módosítása a belépési tartózkodási rendszer és a regisztrált utasok vonatkozásában. Ami a belépési-kilépési rendszer létrehozását illeti a harmadik országból származó utasok esetében, a görög elnökség előre kívánja vinni ennek a dokumentumnak a lezárását a második olvasatban. A bűnüldöző szervezetek számára rendelkezésre bocsátandó ezen adatokat. Az első olvasatot le kívánjuk zárni, hogy bekezd, megkezdhessük a második olvasatát a belépési, kilépési rendszer rendeletnek. Egy harmadik rendkívül fontos terület, amely megint csak prioritás elnökségünk számára, csak a tanács és a parlament számára, a külső határok felügyelete, a tengeri határokra gondolunk itt a Frontex műveletek során, illetve az erre vonatkozó rendelet. Nyilván önök is tudják, hogy folynak a tárgyalások, és három technikai jellegű ülésre máshol is került. A görög elnökség reményei szerint megállapodás születik az Európai Parlamenten belül az első olvasat során, remélhetőleg még az európai választások előtt. Nyilván önök is tudják, hogy az első trialógus már megtörtént. Az 539 per 2001-es rendeletről, amely a Karib-tengeri csendes-óceáni Egyesült Arab Köztársaság, Kolumbia, Peru kiegészítésével zárja ezt a dokumentumot. A görög elnökség nyilván mindent megtesz annak érdekében, hogy első olvasatban megállapodás szülessen. Ami ezt a rendeletet illeti, megint csak az európai választások előtt lenne jó jóvá hagyni ezt. Tekintettel az időkorlátokra, az elnökség egyik prioritása, hogy a tanács és a parlament politikai megállapodásra jusson február elején és nagyon reméljük, hogy ezt a célt el is érjük, ha mindannyian ö, konstruktívan állunk az együttműködéshez. A Moldovai Köztársaság vonatkozásában a tanács, illetve a bizottság megfogalmazta javaslatát, hogy Moldávia a pozitív listára kerüljön, úgyhogy örömmel konstatálom, hogy a parlament is, és a tanács is jóvá hagyta ezt. Bízom benne, hogy nagyon gyorsan sikerül lezárnunk ezt a témát. Annak érdekében, hogy Moldávia állampolgárai vízummentesen utazhassanak hamarosan az EU-n belül ami a büntető ügyekben történő politikai együttműködést illeti. Ezen a területen és a bű, ö, büntető ügyek vonatkozásában két jogalkotói ö, javaslat van születőben. Először is az Európai Bűnöldöző Ügynökség, illetve az Európai Rendőrakadémia témájában de ugyanakkor annak ö, székhelye ö, át ö, irányítása terén is. Ugyanakkor van még egy fontos téma, a Lisszaboni szerződés függvényében. Ez az EU bűnöldöző szervezi és a biztonsági területek együttműködése. A rendelet tervezett ö, 2013. júniusa óta ö, már megfogalmazás alatt áll, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy a találási álláspontot júniusban elfogadjuk. Az Europol rendeleten túl szeretnék utalni arra rendelet tervezetre, amely az európai ö, ö, rendőr akadémia székhelyére vonatkozik. Ahogy önök is tudják, az, Európa, az, Egyesült Királyság nem kívánja továbbiakban a székhelyet megtartani, és Budapestre, Magyarországra szeretnénk átirányítani. 25 tagállam jogalkotói kezdeményezéssel ért ebből a célból, az Európai Rendőrakadémiával kapcsolatos határozat módosítását illetően elégedetten tapasztalhatom, hogy már is kinevezték előadójukat ebben a témában, és szeretném elmondani önöknek, hogy teljes mértékben támogatjuk, és szeretnénk, ha együttműködnének velünk ebben a témában, mert rendkívül sürgősen meg kell oldanunk mindezt az európai választások előtt. Azt hiszem közös érdekünk, hogy az Európai Rendőrakadémia a továbbiakban is funkcionális működőszerv maradjon. Ami a jövőbeli fejleményeket illeti, az igazság és belügy területén, önök is tudják, az Európai Tanács, a 2013. júniusi tanácsi ajánlások vonatkozásában, ahol útmutatásokat fogalmaztak meg a szabadság, igazságoság és a biztonság terén. Ezek fogják kiváltani a jelenlegi Stockholmi programot. Szeretném biztosítani mindannyiukat az elnökség nevében, hogy szorosan együtt fogunk működni a tagállamokkal, de az Európai Bizottsággal is, ugyanis arra kértük a bizottságot, hogy járuljanak hozzá ehhez a munkához, és márciusban közleményt adhassunk ki. A parlament, a társjogalkotó is szeretnénk, hogyha biztosítani, biztosítana ennek pozitív kimenetelét, hogy 2014. júniusában elfogadhassa a tanács. Hiszen tényleg szükség van erre. Akkor Reper is foglalkozni fog ezzel a témával. Már mindjárt be is fejezem. Ezt részletesen meg tudjuk majd vitatni az informális tanácsülésen január 23-án és 24-én. A Libe és a Júri is képviselteti itt majd magát az Európai Parlament részéről. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, és köszönöm, hogy meghallgattak. Wow. Now let's move on. Okay. Akkor menjünk tovább. Próbáljuk meg fél hatig lezárni a vitát. A tervekben ez szerepel, a többi képviselő kap szót. Nikolú kollega először. Thank you, thank you very much, Mr. Pre Mr. President. I will switch to Greek. Görögre szeretnék váltani az elnökség tiszteletére. Köszönöm még egyszer a szót. Igen, tisztelt miniszter úr, tisztelt Georgiadis államtitkár úr. Köszönöm szépen a bevezető állásfoglalásukat. A néppárt nevében eh, szeretnék valamit mondani, Matyő asszony is ezt eh, tette. Az első kérdések már elhangzottak, válaszokat is hallottunk eh, önöktől, kollégák elmondták a véleményüket. Most én is, hogy megyek valami konkrétat. Figyelemmel hallgattam Verzsá asszonyt, nem tudom, hogy itt van-e még a teremben, Verzse asszony, ezt tudjuk itt a Libe szakbizottságban, hosszú évek intenzív munkája után, tehát ez egy olyan szakbizottság, ahol sok a szembenállás, sokszor nehezen hozunk döntéseket. Verzse asszony a GUE frakció tagja, de mindig nagyon világosan fejti ki az álláspontját, megérti a mások üzenetét, és nagyon objektív észrevételeket szokott tenni, amikor különböző dolgokat értékel. Sajnos nincs már itt, talán majd továbbítják felé azt, amit én elmondok. A civil szervezetekről is szólt a képviselőtársam, és talán eh, jó lenne, hogyha még valamit megemlítenénk ebben az összefüggésben, ez pedig eh, az új menekültügyi rendszer Görögországban. Eh, új eljárásokat dolgoztak ki, nagyobb a védelem, mindenki számára, aki az országunkba érkezik, javult a határellenőrzés, a Schengeni szabályok betartása. Most már azt mondják, hogy Görögország rendelkezik a legjobban képzett munkatársakkal. Ezt szerettem volna mindenképpen megemlíteni, mielőtt valaki következtetéseket vonna le a görög elnökséggel kapcsolatban. Görögország egy olyan ország, amilyen nehéz, válságos időszakot tud maga mögött, amely rengeteg erő erőfeszítést tett, és mindenki nagyon jól felkészült, mindegyik miniszter. Nagyon káros lenne ilyen egyoldalú álláspontokat így hátra hagyni a meghallgatás után, hiszen mindenki jogát próbálják védeni, és próbáljuk meg egy kicsit azért kiegyensúlyozottabban kezelni ezeket a kérdéseket. Ez csak a bevezetőm volt. Nos, miután kevés már az időnkre igyekszem rövid lenni. Sokat beszéltünk a menekültügyről, a bevándorlásról, Michelakis úr is eh, elmondott néhány dolgot ezzel kapcsolatban. Eh, Michelakis úr, eh, kérem, hogy ő válaszoljon, hiszen ő felelős a legális bevándorlásért. Sokat beszéltünk az elmúlt időszakban a szolidaritásról, de hát a gyakorlatban is mindent meg kell valósítani, és nagyon nagy szükség van több szolidaritásra. Különösen a déli országoknak kell befogadni nagyon sok bevándorlót, és ezek azok az országok, a déli országok, amelyek egyébként is a legnagyobb nehézségekkel küzdenek. Mi az ön megítélése? Sikereket tud most már maga mögött, a, maga mögött Görögország ezen a területen? Görög Törökország a soros elnöksége során eh, majd az európai választásokat is eh, segít el lebonyolítani, és eh, kevés ideje van a görög elnökségnek. De még egy dolgot. A, a relocation kérdése, a bevándorlók közös elosztása, úgymond a tagállamok között, az áttelepítés kérdése. Ezzel kapcsolatban óriási nagy a felelősség. A kérdés az, tudunk itt előre lépni? Meg tudjuk győzni az európai polgárokat arról, hogy az EU összességében felelős. Ma egy kicsit olyan érzésünk támadhat, hogy néhány országokon nagyon nagy a nyomás, másokon sokkal alacsonyabb, különböző érveket hoznak fel, eltérő a hozzáállás, de E, nagyobb szolidaritásra van szükség. Szerettem volna, hogyha ön erre is kitért volna. Elnézést, egy kicsit hosszasabban beszéltem. Köszönöm. nem az elnökséget akarjuk támadni. A görögök hihetetlenül nagy válságon kellett, hogy keresztül menjenek. Az euróválság e, elsődleges oka az volt, hogy nem volt elég erős vezető más országokban, elnök vagy miniszterelnök, és ezért osztozunk valamennyien a felelősségben. A 1049-es rendelet a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés e rendelettel foglalkozom jelentéstevőként, de ezek nem technikai, szakmai kérdések, viszont a tanács részéről nincs meg a politikai akarat. A Dán elnökség próbált tovább lépni, és a Litván elnökség is de elsősorban a bizottság és néhány tagállam a tanácsban blokkolja ezt a dossziét. Kérem a görög elnökséget, hogy erre figyeljenek oda, ahogy Infeld képviselőasszony is elmondta. Különösen a választások felé haladva rendkívül fontos, amikor tudjuk azt, hogy szélsőséges pártok nagyobb számmal fognak bekerülni az Európai Parlamentbe, hogyha nem figyelünk oda erre. Egy következő kérdés, az etnikai diszkrimináció kérdésével is a tanácsnak többet kellene foglalkozni. A diszkrimináció visszaszorítása a civilizált országokban az egyik legfontosabb feladat, és a közvetlenül választott Európai Parlament esetében ez különösen így van. És még egy dolog, emberi jogi visszaélések Örögországban a válság idején és azóta. Felhívtak a figyelmünket civil szervezetek, akikkel együtt dolgozunk, Görgorországban tevékenykedő NGO-k arra, hogy ilyenek megtörténtek, és ezért vetettük ezt fel önöknek. De Mikelakis úr, pártoktól független semleges módon köszönöm önnek azt, hogy ön is beszélt arról, hogyha gazdasági növekedést akarunk, akkor társadalmi igazságra is szükség van, az egyik nem, megy, nem működik a másik nélkül. Elnök, köszönöm Cashman úr és Ledford asszonyi a szó. Köszönöm, elnök úr. Remélem, hogy a két miniszter, és a, aki még itt van, és a kollégáiknak is, aki már távozott, köszönöm, hogy itt vannak, remélem, hogy ők a illetékes miniszterek azon kérdésekben, amiket felvetettünk, így az emberi jogsértések is. Holnap az alapjogi ügynökség fog egy előadást tartani egy gyűlölet bűncselekményekről. Most Görögország tölti be ugye a soros elnökséget. Nem becsülöm alá, hogy milyen kihívásokkal szembesül az önök országa. Ugyanakkor azonban civil szervezetektől kaptunk tájékoztatást, és miközben elismerjük azt, hogy történt előrelépés, a jelenlegi kormány valóban eh, megpróbál valamit tenni az idegen gyűlölet és a rasszizmus ellen, de nagyon sok támadás történt, és eh, szinte eh, egyetlen egy bírósági eljárás nem indult, nem tör, és került sor ítéletekre. A Nemzeti parlament kell, hogy most átültesse a belső jogba a 2008-as kerethatározatot, amelynek ugye a tárgya a rasszizmus, a gyűlölet bűncselekmények. Tudna ön biztosítani minket arról, hogy a görög jogszabályba átültetve ezt a kereszt határozatot, ezt nagyon erős elemekkel fogják majd kodifikálni, hogy valóban ilyen esetekben lehessen valami hatékony intézkedést tenni és hogy megszüntetik azt a 100 eurót, ha jól tudom, amit a bűncselekmények áldozataival fizettettek meg az áldozat védelemmel kapcsolatos európai jogszabályt is sértve ezzel azután ugye eh, felfüggesztik a kitoloncolásokat eh, a szabálytalan migránsokkal kapcsolatban, eh, akik felpanaszolhatják, hogy ilyen bűncselekmény áldozatai. És legyen képzés, oktatás a rendőrök számára, hogy jobban tudják kezelni, és jobban tudják üldözni ezeket a bűncselekményeket. És ha már a rendőrséget említettem, vannak olyan feltételezések, szerint a Szenius Szűz művelet kapcsán talán Papa Nikolau úr mm, segített, nem tudom görögül ki ezt kiejteni. Tehát visszaélések történtek, a rendőrök részéről történt diszkrimináció olyan bevándorlókkal szemben, akiket egyszerűen csak leállítottak az utcán. Ugye etnikai profilkészítés történt, pedig semmilyen gyanú nem volt esetükben, és csak az ilyen feltartóztatottak 6%-ánál derült ki, hogy nem legálisan tartózkodtak Görögországban, tehát mondjuk akkor menedéket kérőnek lehetett őket tekinteni tesz valamit a kormány annak érdekében, hogy megváltoztassa a rendőrség ilyen feltételezett fellépését. Persze Londonban, eh, ahonnan én jövök, ott is történik ilyesmi, és mi is megpróbáljuk ezt a gyakorlatot, ezt a hozzáállást megváltoztatni. Ugyan ő is mondta, Görögországot azért kérdezzük most a hazai gyakorlatról, mert most önök éppen a sorok, soros elnökök, és eh, egyébként az egész Európai Unióban ez egy akut probléma. Köszönöm, Ernst asszony. Köszönöm. Természetesen Papa Nikolau úr eh, baráti szavait majd továbbítom a kolléganőmnek több pontot is szeretnék érinteni. Többször is hallottuk, hogy egy, egyik prioritás a menekült ügy, a bevándorlás kapcsán is sok számot említettek. Ezeket hát komolyan kell venni, mert valóban nagyon sok menekült érkezik önökhöz, most mindegy, legális vagy illegálisak ezek a bevándorlók, nem is szeretjük ezeket a jelzőket, ez teljesen huszadrangú. Uh, de a következőt szeretném kérdezni öntől. Ugye itt keresztül nyomtuk egy menekült csomagot, és nem hallottam tiltakozást a görög kormány, kormány részéről. Ez, ez a csomag semmit nem változtat az önök problémája, mert ez nem változtatja meg az, a hatásköröket, hogy ki illetékes, hogy ki felelős a menekültek ellátásáért. Megpróbálnak kezdeményezni, hogy egyáltalán beszéljünk erről, hiszen egyre nagyobbak a számok vagy egyre több bevándorló érkezik, és ez valóban egy európai probléma, egy olyan probléma, amivel a parlament is, és a tanács is már hozott döntéseket, és kell, hogy döntéseket hozzon. A menekültügy kérdésében is kérdeznék valamit. Azt, én azt mondta, hogy javul a helyzet több tekintetben. Itt eh, persze hallottunk eh, ilyen eh, szörnyű menekült táborokról, és arról, hogy borzasztó a helyzet Görögországban. Kérdésem a következtető, következő, tudják biztosítani azt, hogy ne szakadjanak meg az eljárások, önök ismerik az emberi bíróságok döntéseit is. Tudják garantálni azt, hogy amikor bevándorlókat őrizetbe vesznek, akkor megfelelő az ellátást tudnak biztosítani a számukra, és rendben vannak-e az eljárások. A következő kult szó a guideline-ok, az irányutatásokkal függ össze. Önök is tudják, a parlament a Coelho jelentés kapcsán kinyilvánította a véleményét. Most a kérdés az, hogy mi fog történni a tanácsban. Tudom, hogy itt van egy blokkoló kisebbség ezzel kapcsolatban, nem tudom, hogy önök ezt majd hogyan kívánják kezelni. A következő a Smart Borders, intelligens határok rendszere. Koya jó úr tette fel azt a kérdést, hogy mibe kerül ez az egész, mennyibe kerül ez a regisztrált ki- és beutaztatási rendszer. Vannak már erről elképzelések, holnap után majd beszélünk erről, tudnunk kell, hogy mibe kerül ez a kis móka. Ez engem nagyon érdekelne. Utolsó kérdés. Említette nagyon érzelemtől fűtötten a jobboldali szélsőségesek helyzetét, említett, hogy összefügg a nehéz gazdasági helyzet azzal, hogy az emberek kiszolgáltatottak ezeknek a szélsőséges erőknek. Természetesen Görögország nem egy szélsőséges jobboldali ország és nép, ezzel egyetértek önnel. De a megszorítás a politikája, ami ebbe a katasztrófába torkollott, és amit amit az ön kormány és egyetem, hogy támogat. Tehát ez a, egyetért azzal, hogy ez a megszorítási politika is hozzájárult ehhez a nagyon rossz helyzethez, és ahhoz, és tulajdonképpen e, ebből húznak hasznot a jobboldali szélsőségesek. Köszönöm szépen, Bronz úr. Yes, I had hoped to ask this question to the az igazságügy minisztertől, az igazság és emberi jogokért felelős minisztertől többször kérdeztük már ezt, de nyilván a koordinátoroké az elsőbség, mindenki egyenlő, de vannak, akik még náluk is egyenlőbbek. Azt szeretném kérdezni, hogy az elnökség tisztában van-e azzal, hogy egy politikai aktivista meggyilkolása után az ellenzék számos tagját letartóztatták. A letartóztatottakat nem vádolták meg ezzel a gyilkossággal. Egy ilyen esetben mi lenne ő a reakciója? És mit tenne, hogyha ezt az egy gyilkosságot még két ugyanilyen gyilkosság követte volna? Ha parlamenti képviselők bűncselekményeket követnek el, akkor mindenképpen igazságszolgáltatás elé kell őket állítani. Aztán megkérdezném, hogy egyetérte azzal, hogy a politikusok, és különösen a parlamenti képviselők mindig szkeptikusan kell, hogy hozzáálljanak az ilyen esetekhez. A, Az, hogy a politikai palettán hol állnak, az ebből a szempontból mellékes, de ma délután a vitát már beszenyezte az, amit csak gyűlöletbeszédnek tudok nevezni, tehát mind a bal, mind a jobb oldalon szélsőségek hangzottak el. Voltak tudat alatt olyan üzenetek, hogy fel kellene függesztenünk saját ítélőképességünket. Azt szokták mondani, hogy amikor a kommunisták ellen jöttek, akkor a kommunisták, akkor azt mondom, hogy nem vagyok kommunista, aztán amikor értem jöttek, senki nem volt, aki kiállt volna mellettem. Köszönöm. Köszönöm szépen a miniszter úrnak, hogy itt eljött hozzánk, egy nagyon rövid megjegyzést szeretnék tenni. Európában természetesen aggasztóak a fejlemények. A szélsőségesség különböző formái egyre inkább terjednek, és itt mind a minden fajta szélsőségre gondolok, a jobb és a bal oldalra egyaránt. És olyan jelenségeket is láthatunk, mint például a NATO vagy az EU ellenes propaganda. És európai szinten a mi felhatalmazásunk ez ellen fellépni. És azt mondanám, hogy ez akár még paradoxon formáját is öltheti. Ami pedig Görögországot illeti, ők is megismerték az utóbbi időben a szélsőségeseket, mi az ibériai félszigeten már régóta ismerjük ezt. És egyre növekszik mind a szélsőségesség, mind pedig az ezzel kapcsolatos aggodalom Görögországban. A hagyományos demokratikus pártok, amelyek hatalomban, hatalomban vannak Görögországban, nehézségekkel küzdenek. A szélső jobb és a szélső bal pártok foglalják el a színpadot. Miniszter úr, én egy egységes Európát szeretnék. A szélsőségesség nem jelent mást, mint szétszakadást, szeparatizmust és egoizmust. Görögország ismeri már ezt a jelenséget, hiszen minden nap tapasztalják ezt ott is. és reméljük, hogy az önök elnöksége alatt különös erőfeszítéseket fognak fordítani a nevelésre, nehogy Európában ismét a szélsőségesek ellen kelljen majd harcolni. És miniszter úr, ne feledje, hogy az európai választások közelednek, és az Európai Parlamentben jelenleg is vannak olyan képviselők, akik olyan pártoktól érkeztek, amelyek saját hazájukban a genetikai teszteket pártolták, nehogy a kormányba valami nekik nem tetsző személy kerüljön. Ez valóban elfogadhatatlan. És az antiszemita beszéd hallatán el kellene, hogy piruljunk a szégyentől. nem hunyhatjuk be a szemünket ennek láttán, és Görögországra kell figyelnünk, és arra, hogy ők hogyan tudnak eredményeket elérni. Én szeretnék feltenni egy kérdést Törökország kapcsán. A vízumliberalizációt illetően a parlamentben fogunk beszélni a visszatérítési egyezményekről, és azt szeretném kérdezni, hogy ez az ország nem követel meg vízumot, és ezért vannak problémák. Erre a helyzetre is rá kellene néznünk egy kicsit, hiszen az merül itt fel, hogy mit, mit adnak ők nekünk, és mit kérnek érte cserébe. És szeretném megkérdezni, hogy miért adnak ennyi menekült jogi státuszt? Spanyolországban is, illetve Olaszországban és Máltán is előfordulnak hasonlók, a Dublini rendelet ott is érvényes. És elméletben ezt a rendeletet azért hozták létre, hogy ne lehessen ezzel csalni, és mindennek nincs köze a bevándorláshoz, ez inkább az adatvédelmi csomaghoz kapcsolódik. Remélem, hogy azt még elfogadják a mi ciklusunk vége előtt. Ez azt teszi lehetővé, hogy azonnal választ tudjunk adni. Köszönjük, Kriszokelosz úr, öné a szó. Köszönöm szépen. Nagyon gyakran előfordul, hogy a rasszizmus azon a benyomáson alapul, hogy a társadalomban, amelyben élünk, a migránsok okozzák a problémát. Ez a szélsőségesek esetében sem mindig igaz. Belgiumban és Ausztráliában is hatalmas mértékű a bevándorlás. Meg kell próbálnunk strukturálisan fellépni a migrációs gondok ellen. És az a helyzet, hogy a migránsok hozzáadnak a GDP-hez, nem pedig elvesznek belőle, és ezt is kontextusba kell helyezni. A bevándorlás az egyik prioritása a görög elnökségnek, és európai szinten is foglalkozni kell ezzel a témával, és figyelembe kell venni azt is, hogy mit adnak a migránsok az adott országnak, milyen gazdasági előnyöket jelentenek. Ha azt nem tesszük, akkor a szélsőségesek fogják a maguk benyomásait ráerőltetni a társadalomra. Be kell mutatnunk az ennek ellenkezőjét bizonyító gazdasági érveket. Másfelől pedig gyakran úgy gondolunk a migránsokra, mint dokumentumok nélkül érkező személyekre. Ezért jelenleg mindenki, aki papírok nélkül érkezik, az illegális módon lép be az országba. Gondoljunk csak a szíriai menekültekre, ők az életüket féltve menekültek és vannak köztük gyerekek is. 50-es évvel, százasával jönnek gyerekek Törökországból. Egész családok jönnek. A szülők már Európában dolgoznak, és a párjukat vagy a gyermekeiket szeretnék idehozni. Egy igen jelentékeny százalékát ezt teszi ki a migránsoknak. Itt olyan emberekről beszélünk, akik a kínzás vagy az elviselhetetlen életük elől menekülnek el. És őket meg kell védeni, segítséget kell nekük nyújtani. Nekik nyújtani. Görögországba és más országokba is érkeznek így családok. És valódi statisztikákat kellene készíteni erről a jelenségről, és így tudnánk megváltoztatni a róluk kialakult képet. De a migrációs áramlásokkal kapcsolatban Görögországban lehet, hogy a szárazföldön át az eurozónából érkezők száma csökken, de a szigeteken keresztül egyre többen érkeznek. Nem megállítani kell a beáramlást, hanem egy olyan politikát megalkotni, amely a befogadást és az integrációt erősíti ha van valódi beilleszkedési politika, az egészen más megvilágításba helyezi a problémát. És fontos azt is megvizsgálni, hogy hogyan reagál majd Európa a választások idején. A szélső jobb egész Európában kihasználja ezt a kártyát arra, hogy félelmet keltsen és nekünk is hatalmas felelősségünk van ezen a területen, nekünk egy európai politikát kell megalkotnunk. A feltételek nem változhatnak állandóan, és nem szabad hagynunk, hogy a, a rasszizmus gyökeret verjen és megerősödjön. Ahogy emberek költöznek Ausztráliába, úgy itt is meg kell valósulnia a szabad mozgásnak. És ezt még az Egyesült Királyságnak is el kell fogadnia. Köszönöm. Köszönjük szépen, az órára néztem, és ezért állítottam csak le a hozzászólást. Tuszász úr következik, és kérem, hogy próbálja meg korlátozni magát. 18.30-ig még két napi rendi pontot kell megtárgyalnunk. Azok a pártok, amelyeket én hallottam megnyilatkozni, azt mutatják, hogy a migráció és a menekült ügy egy fontos politikai kérdés, nem csak az Európai Unió határain található országokat befolyásolja, hanem az egész uniót. Engedjék meg, hogy elmondjam, hogyan látom én ezt a helyzetet. Az én pártom gondolja ezt. bármilyen intézkedést is hozunk azért, hogy visszatartsuk a harmadik országokból érkező migránsokat, az nem lesz hatékony. És akár a Frontexet militarizáljuk, akár a parti őrséget erősítjük meg, vagy még több falat emelünk a tagállamok között. Ha valaki odahaza a saját szomszédságokban úgy érzi, hogy a családját tönkreteszik, a megélhetését alássák, akkor megoldást fog találni. És ha szabad ilyet mondanom, azok, akik 4-5 ezer eurót fizetnek az ember csempészeknek azért, hogy illegális csatornákon át eljuthassanak Európába, akik aztán a csempészek milliókat keresnek rajtuk, miközben valaki tehát ezek az emberek nem, a, nem középosztálybeliek, akik otthon is boldogulnának, senki nem hagyja el ok nélkül a hazáját. Tehát kérem, hogy mondja, el, mondja meg nekünk, hogy a migránsoknak ezt a hullámát meg tudjuk-e állítani. A miniszterek tanácsában, a külügyminiszterek ülésén elhangzott az, hogy egy testületet fognak felállítani. Ennek az lenne a feladata, hogy megvizsgálja, mi történik jelenleg, és megtervezi azt a katonai missziót, amit küldenek erre a célra. Azt gondoljuk vajon, hogy az ilyen típusú döntések véget vethetnek ezeknek a migrációs áramlásoknak? Ez vajon békét hoz majd az az egymással harcoló pártok között. Ez Maliban, Líbiában, Szíriában vajon így történt? És most nem akarnék belemenni az ideológiai háborúkba, de ez valójában itt a kérdés. Ha lesz egy Dublin 2, akkor az azt fogja jelenteni, hogy több ezer migráns és menekült Görögországban és más országokban csapdába esik. És ekkor egy elfogadhatatlan helyzet fog előállni, egy tűrhetetlen helyzet. Hány migráns gyerekei maradnak majd ott, őket is le fogjuk majd tartóztatni? És őket akár másfél évig is börtönben lehet tartani. Mi pedig majd továbbra is azt mondjuk, hogy Görögországban koncentrációs táborok épülnek majd migránsok számára elviselhetetlen életfeltételekkel? Az én pártomban azt gondolom, hogy nincsen választásunk, ez egy nagyon súlyos politikai kérdés. Lezárásképp annyit mondanék, és köszönöm, hogy megértenek engem, de nagyon sokan azok közül, akik megpróbálták büntetni az ideológiai tevékenységet. És a rasszizmus lángját táplálják, vagy a, a nácizmus, a fasizmus zászlóvivői, azok felelősek azért, hogy ilyen a helyzet ezekben az országokban. Tehát ezt itt meg kell oldani. Köszönöm Még szépen. Még rengeteg a kérdés, és nem kaptuk meg a válaszokat. Potasevics úr, öni a szó, de kérem ne 5 percig beszéljen, mert különben nem tudjuk megvitatni azokat a kérdéseket, amelyek még megvitatandók fél hét előtt. Parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Megígérem, rövidebben fog szólni, nem 5 percig, de lengyelül fogok hozzászólni, ez lesz a rövid verzió. Nos, mint előadó, annak az irányelvnek a témájában, örömmel konstatálom, hogy a görög elnökség úgy reagált rá, hogy prioritásként kezeli. Nagyon fontos kérdés a kábítószerek kérdése, és nagyon örülök, hogy foglalkoznak vele. A keleti partnerséggel is foglalkozom az Európai Parlamentnél, és örülök, hogy a görög elnökség vízummentes mozgást kíván biztosítani a Moldávai Köztársaság állampolgárainak, mielőtt még lezárul ez a ciklus. Ami a határkezelő rendszert illeti, remélem, hogy értelmes megoldásra jutnak. Elnök, köszönöm szépen. Akkor néhány percünk van még a válaszokra. Először Mikalekis miniszter úr, és aztán Görgiadis főtitkár úr kap szót. Vagy valamilyen oknál fogva meg akarják ö, cserélni a sorrendet? Jó, tessék, ha ön kíván először válaszolni, parancsoljon, és utána jön a belügyminiszter úr. Parancsoljon, parancsoljon Görgiadis úr. Precisely, that's what I said, Mr. Mikulakis, you go first. Persze, én is ezt mondtam, kell szúré először a szó. Na, most, hogy ezt tisztáztuk, először is szeretnék minden kollégának köszönetet mondani, akik kérdést fogalmaztak meg hozzánk. Azt hiszem már harmadszor találkozunk, és nagyon hasznos lesz minden kérdés számunkra az elnökség során. Megpróbálok mindennyiuknak válaszolni ami a fair megosztást illeti a bevándorlás témájában. Az elnökség feladata az, hogy elősegítse új megoldások kidolgozását. Nem tudom, hogy az Európai Parlamentnél emlékeznek-e álláspontunkra, többször is elmondtuk már. Minden kollégánk elmondta önöknek. És azt hiszem, hogy nagyon sok országgal egyetértünk, főleg azokkal, akik támogatják ezeket a tömegeket. Persze vannak olyan országok, akik a gyakorlati végrehajtással nem értenek egyet bizonyos ö, teher tehermegosztási szabályok esetében. Csak emlékeztetőről elmondanám még egyszer, hogy alapvetően valamivel több mint 10%-áról van szó a lakosságnak. Nem tudom, hogy melyik ország tudná ezt kezelni? Még hogyha nem is volna gazdasági válság, akkor sem. De az elnökségi székben továbbra is megpróbáljuk megoldani ezt a problémát, és remélem, hogy egyetértésre jutunk. Természetesen nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy milyen sajátos helyzetben van az elnökséget betöltő ország. Még egyszer elmondanám, álláspontunk mindenki számára egyértelmű és világos. Szeretnék köszönetet mondani az Egyesült Királyságbali kollégának az egyértelmű és világos szavakért. Én is szeretném hangsúlyozni, hogy a növekedés a lehető legjobb eszköz számunkra, hogy a szélsőséges politikai magatartásokat kezelni tudjuk. Görögország nem áll egyedül a szélsőséges politikai magatartások terén, és talán nem volna helyes, ha azt mondanánk, hogy ez csak délre igaz Európában. Máshol is felvetik fejüket hasonló problémák. Aztán, ami a párt problémákat illeti. Ezeknek semmi közük a párt álláspontokhoz és most el szeretném mondani önöknek, hogy az új demokrácia az egyik olyan párt, amely most éppen hatalma van Görögországban. Emlékeztetésül elmondanám, hogy az új demokrácia, amikor ellenzékben volt, a görög parlamenti törvényjavaslatok 50%-át támogatta, amelyek strukturális reformokat sürgettek. Tehát 50%-a volt azoknak, amelyeket támogattunk, és mindegyikük strukturális reformokat érintett. Hallottunk az aranyhajnal mozgalomról is, és nagyon örülök, hogy kollégáim elismerte erőfeszítéseinket ezen a területen. De még egyszer elmondanám, ez nem csak görög jelenség. Beszéltünk ezen kívül a díjszabásról, a 100 euróról, de erről is mondanunk kell valamit. Ha valaki, aki erőszak áldozata lesz, és igen, joga van a bírósághoz fordulni, és a bíróságnak el kell járnia, ez nem pénzügyi kérdés. És nem teszünk különbséget ebben az esetben legális vagy illegális bevándorló között. Ha egy legális bevándorló esetében ö, tapasztalunk ö, valamilyen bűncselekményt, akkor ezzel is, ezt is kezelnünk kell, az illegális bevándorlók viszont ideglenesen az országban tartózkodhatnak, amíg meg nem oldjuk a kérdést. Ami a rasszizmust illeti igenis vannak rendelkezések, amelyek rasszista bűncselekményekre vonatkoznak, és hasonlóképpen járunk el, mint az emberkereskedelem áldozatai esetében. Törökország. Találtunk megoldást az illegális bevándorlók visszatérítése terén. 2001 óta már hatályos ez a jogszabály. Az EU-török megállapodás, amely 2013. decemberében született a vízumkérdésben, kapcsolódik a visszaküldéséhez az illegális bevándorlóknak. Mi Görögországban üdvözöljük ezt a megállapodást, és várjuk végrehajtását. Ha ez helyesen történik, akkor a vízakérdést is megvizsgáljuk. A vízum kérdése gondoltam. Valaki említette az igazság szolgáltatást is, illetve a letartóztatott képviselőket. A függetlenség nagyon fontos. Akit valaha is monitoroztak, tudja, hogy voltak olyanok, akiket bebörtönöztek, például a az Arany Hajnal vezetője, volt, aki nem előzetes letartóztatásba került, az igazságszolgáltatás teszi dolgát. Úgyhogy gyakorlatilag azt szeretném itt mondani, hogy meg kell várnunk az ítéletet. Mielőtt bármit is teszünk, mielőtt levonjuk a következtetéseket ebben a kérdésben erőszak, szélsőséges viselkedés. Senkinek nem szabad ö, bármilyen szín alapján ö, diszkriminációban részesülnie. Ö, és itt nincsenek ö, lábjegyzetek. Alapvetően a szélsőséget, viselkedést, a terrorizmust, ö, és a szélsőséges politikai fellépést minden körülmények között el kell ítélnünk. Aztán felmerült annak a kérdése is, hogy valamilyen módon az illegális kérdésekből lehet-e legálisat csinálni. Persze eseti vizsgálat szükséges, és hogyha az illegális bevándorlóknak már valamilyen kapcsolatai kialakultak az adott országgal. Amit viszont nem támogatunk, a tömeges legalizálás. 2011 óta Görögországban ezer menekült helyzetét legalizálták nem kértek menekült státuszt, de lehetővé tesszük számukra, hogy Görögországban maradjanak egészen addig, amíg a válságos helyzet nem rendeződik saját hazájukban. Aztán a GDP 1%-a, ami a migránsokat életi. Én nem tudtam erről a számról, azt viszont tudom, hogy nem csak Görögországban ö, zsákmányolják ki a bevándorlókat. Úgyhogy a kérdést globálisan kell kezelnünk, ahelyett, hogy újabb mutogatnánk bárkire is, meg kell találnunk a probléma gyökerét. Meg kell vizsgálnunk azokat az országokat, ahonnan érkeznek ezek az emberek, és közösen együtt kell megoldást találnunk, hogy ezek az emberek ne hagyják el hazájukat. Bár elképzelhető, hogy háború, vagy polgárháború, vagy komoly másfajta problémák miatt kényszerülnek erre. Tehát Európának fokozatosan lépésről lépésre az adott országgal együtt kell biztosítania azt, hogy aztán elzárhassuk ezt a csapot amin keresztül áramlanak az emberek hozzánk. Hogyan kockáztathatják az emberek saját életüket? Hiszen az embercsempészek zsákmányai és áldozatai lesznek, pedig otthon sokkal biztos, nagyobb biztonságban élhetnének. Elnök úr, elnézést! Különböző Küléseken kell részt vennünk, ahol különböző parlamenti képviselők tesznek fel hasonló kérdéseket nekünk, mint amit önök is, úgyhogy attól tartok, el kell mennünk. Akkor Gergérdész főigazgatónak adom meg a főtitkár úrnak adom meg a szót a egyes kérdésekben. Köszönjük szépen, nekünk viszont el kell mennünk. Köszönjük szépen! Nagyon köszönjük, és mindannyiuknak minden jót kívánunk. Elnök, a LIBE szakbizottság nevében el szeretném mondani, hogy minden jót kívánunk a görög elnökségnek. Együtt érzünk önökkel, átérezzük a görög nép szenvedését, értjük szenvedélyeiket, és tudjuk, hogy nagyon nehéz önöknek a legrosszabb ö, körülmények között a legnagyobb Európai Uniós válság idején betölteni az elnökségi posztot, de minden jót kívánunk önöknek, különösen azon témákban, amelyek a libéhez kapcsolódnak, főleg az adatvédelem tenni. Köszönöm szépen, Georgiadis főtitkár úré a szót tehát. Köszönöm szépen. Nem para πολύ σύντομος, όσο σύντομος μπορώ, εν πάση Megpróbálok valóban nagyon röviden válaszolni. Και 30 που θέσατε και το οποίο έχει φτάσει ήδη. Fél hatig biztos, hogy kész leszek, bár már elmúlt fél hat. Tulajdonképpen értető módon Görögországhoz kapcsolódó kérdéseket tettek fel a tisztelt képviselőhölgyek és urak. És ennyiben, hát én is ezen keretek között szeretnék maradni. Az első dolog, amit tisztázni szeretnék, az az, hogy mit is jelent tulajdonképpen vagy nem. Inkább a rendőrségre vonatkozó kérdéssel kezdeném. Itt felvetettek egy műveletet és az ezzel kapcsolatos problémát. 2002-ben voltak Xenius Jász, ez a művelet, amit az egyik képviselő említett, és röviden kitérnék azokra a tragikus problémákra, amelyek felmerültek több ilyen befogadó központban, elsősorban az Aténiben. Az erőfészítéseink ellenére és sajnos előfordult, hogy sok görög rendőrt vezényeltek ki ezekbe a központokba, akik megpróbáltak minél gyorsabban cselekedni, központokat hoztak létre, tehát olyan illegális bevándorlók számára, akiknek nem volt lehetőség arra, hogy legalizálják a helyzetüket. Hát sok erőfeszítés történt, hogy rendezzük a helyzetet, hogy valamilyen megoldást találjunk, de Ugye nincs más lehetőség arra, hogy beazonosítsuk ezeket az embereket, mint hogy az utcán megállítunk embereket, kérik a papírjaikat, és csak így tudjuk kiderülteni, hogy valaki legálisan tartózkodik-e az országban, vagy sem. Hogy felmerült egy gyanú. Ugye itt azt hallottuk, hogy a rendőrség csak úgy boldog-boldogtalant megállít az utcán, igazoltat, és azután, aki legálisan tartózkodó, azt bezárják. Tehát azért nem így volt. Ahogyan mondtam, és más lehetőségünk nem volt arra, hogy megtaláljuk az illegálisan nálunk tartózkodókat. Egyébként ezek a központok inkább olyan helyek, ahol természetesen nem uralkodnak ideális körülmények, nyilvánvalóan ezt én sem állítanám, Hát ezek ilyen fogvatartó központok, igen. De emberségesen kell bánnunk az ott lévőkkel, és humánus körülményeket kell teremtenünk a számunkra. Görögország tehát kialakította ezeket a központokat az illegális bevándorlók számára, és először is a rendőrség volt ezért felelős még egészen a közel múltig eh, a rendőrök is, és a rendőrök hozzátartozói is például étkezni ezekből a központokba jártak. Most a, az illegális bevándorlókat tartjuk itt. Még egy dolgot hagy mondjak el a pénzügyi szempontokra is tekintetek el lenni. Mi megtettünk mindent, ami hatalmunkban állt, ami módunkban állt, és nekünk kellett egyedül finanszírozni ezeket a központokat. Egy fillért sem kaptunk ehhez az Európai Uniótól. Azután, hogy a rendőrök eh, körében voltak olyanok, akik eh, rasszista indítatású erőszakos cselekményeket követtek volna el. Nos, egy gyilkosság történt, Pavlos Fiszász nevét többen is említették. Pavlov Fiszász meggyilkolása előtt már létrehoztunk a rendőrségen olyan egységeket, amelynek a feladata a rasszista indítatású erőszakos bűncselekmények elleni fellépés volt, tehát több ilyen e, egységet, osztályt is létrehoztunk a görög rendőrségen, tehát sokan foglalkoznak már ezzel. És ezzel párhuzamosan elrendeltük minden ügy, minden eset kivizsgálását, fel kell deríteni ezeket az ügyeket, és itt is, ehelyütt is, hagy mondjam el, hogy a görög rendőrség valóban egészen egyedülálló feladatot lát el az összes többi görög hatósággal összehasonlítva, ami a belső rendfenntartást jelent, feladatát jelenti. Még néhány szót a menekült ügyről. Megteszünk mindent annak érdekében, hogy átültessük a gyakorlatba mindazt, ami az, amit Európában egységes befogadási feltételeknek nevezünk a menekültügy területén. Elhangzott egy kérdés arra vonatkozóan is, hogy mit kíván tenni Görögország az európai intézményekkel, kapcsolatban. Nos, Görögország az Európai Unió sorrendben tizedik tagja, tehát a legrégibb EU tagállamok közé tartozik. Szeretném megerősíteni azt, hogy a görög elnökség mindent megtesz, ami csak lehetséges, annak érdekében, hogy erősödjenek az európai intézmények. Erősödjenek, fejlődjenek, Európa és Európa népeinek a boldogulása érdekében. Még valamit, hogy mondjak el, többen beszéltek a szolidaritásról, a tagállamok közötti szolidaritásról. Soros elnökségként a következőt szeretnénk mindenképpen megtenni. Amiben már egyetértés van, ott tovább lépünk. Ha vannak olyan kérdések, ahol még nincs egyetértés, ott megpróbáljuk ezt megteremteni. És emellett természetesen törekedni fogunk arra, hogy erősítsük a szolidaritást, kiépítsük a szolidaritás nyújtásának szükséges kereteit. Minden tagállam együtt, és önökkel is együtt, természetesen az Európai Parlamenttel együtt dolgozni fogunk azon, hogy a júniusban, remélhetőleg valóban elkészülő iránymutatásokban, amennyire csak lehetséges, felvázoljuk azt, körülírjuk azt, hogy mit értünk mi szolidaritás alatt. Ezt megpróbáljuk elmélyülten kidolgozni. Volt egy kérdés a Smart Borders-re, az intelligens határokra vonatkozóan is. Hát itt elég nehéz számokat mondani, tehát ugye a költségekre vonatkozott a kérdés. Körülbelül 950 millió eurót irányoztunk előre elő erre a célra az MFF-ben, a több éves pénzügyi keretben, a hosszú távú költségvetésben. Azután transzparencia rendelet. Nagyon nehezek a körülmények, de természetesen folytatjuk a munkát. Az elnökség azonban nem tud messzebbre jutni, mint a tagállamok, mint ameddig a tagállamok kívánnak lépni. Tengeri határok kérdése, erről már a bevezetőmben is szóltam. Már elkezdtük a triológusok szervezését, és reméljük, hogy jól dolgoznak majd az érintett intézmények a három oldalú egyeztetések során. Még röviden az aranyhajnal hoz is szeretnék hozzászólni, a jobb problémájához. Görögország mindent megtesz a demokratikus intézmények erősítése érdekében, és nem fogjuk megengedni sem az országunkban, sem pedig az Európai Unióban, hiszen Görögország ugye a demokrácia bölcsője, nem fogjuk megengedni, hogy az ilyen szélsőségek teret nyerjenek, mert ilyenre még soha nem volt példa, mióta ez az ország létezik. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Nagyon átfogó vitát folytattunk le csak annyit tudok mondani, hogy a LIBE szakbizottság a következő hónapokban, a ciklus vége felé haladva, minden megtesz érdekében, hogy az ilyen nagyon rossz körülmények között is lehetőleg eredményesek legyünk. A görög emberek kitartását csak csodálhatjuk. A görögök eddig is példamutatóan próbálták kezelni ugyan ezt a válságot, de az eredmény az semmi, nulla, elsősorban a görögök számára, a görög emberek számára. Ezért a görög elnökségnek és a görög népnek is csak a lehető legjobbat, legjobbat tudjuk kívánni. Mi pedig folytatjuk itt a munkát. kicsit fel kell gyorsítanunk, hiszen 6 óra 30-kor be kell fejeznünk az ülést, és még van néhány napi rendi pontunk. Először is következik a közös vita, amelynek a tárgya a Svájci Államszövetséggel, valamint Liechtensteinnel, Izlanddal és Norvégiával eh, megkötendő megállapodásról az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatalban való részvétel szabályairól. Itt van közöttünk a bizottság képviselője, és kérem, hogy egy nagyon-nagyon rövid bevezetőben vázolja fel, hogy miről is szól ezzel a négy országgal. Ez a megállapodás az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatalban való részvételről. Ez követően lesz egy rövid eszmecsere, nagyon rövid eszmecsere. A bizottság képviseletében Van der Pier úr van itt, ha jól tudom, illetve Ill úr. Igen, itt van. Parancsoljon, kérem, nagyon rövid legyen. Köszönöm, elnök úr, valóban rövid leszek. A rendelet eh, Izland, eh, Liechtenstein, Svájc és Norvégia számára megfigyelő státusz biztosítana ebben a hivatalban. Ez egy teljesen logikus lépés, a Dublini rendszerből következik, és egyértelmű hozzáadott értéke rendelkezik a menekültjei támogatási hivatal szempontjából, ahol a korai riasztási rendszer és a reagálási rendszer működtetéséhez is minél több szakértelemre van szüksége. A szerződés 18. cikke a jogalap, sikerült megállapodnunk ezzel a négy országgal, és a megállapodás szövegét 2013. június 13-án már megszövegeztük, és december 13-án alá is írták az érintettek. Ezek a társult országok részt kívánnak venni a, az EASO munkájában, tehát a menekültői támogatási hivatal munkájában. A megállapodásban benne van, hogy ezek a társult országok, országok teljes mértékben részt vesznek a támogatási hivatal tevékenységében. Az igazgatóságban megfigyelőként vesznek részt szavazati jog nélkül, a társult országok hozzájárulnak az ügynökség költségvetéséhez, a hozzájárulás mértékét úgy számítjuk ki, hogy mindegyik társult ország a saját GDP arányában százalékosan az összes részvevő állam százalékos lakosság számát alapul véve fizeti be a hozzájárulását az EASO működéséhez, ami, amely összeg emelhető válság esetén. A társult országok kérésére emellett létre lehet hozni egy külön bizottságot a társult tagok, illetve az Európai Bizottság részvételével, amely nem rendelkezik döntéshozatali hatáskörrel, csak biztosítja a folyamatos tájékoztatást és eszmecserét. Végül mi a bizottságnál abból indulunk ki, hogy ez a megalapodás tervezet teljes mértékben tiszteletben tartja az EASO rendelet minden elemét, és ezért elfogadásra ajánlom, amennyiben kérik szívesen adok további tájékoztatást. Köszönöm szépen, Earl úr! Köszönöm azt is, hogy valóban ilyen rövid volt, és figyelembe vette azt, hogy kevés az időnk. Talán az elnökség is hozzá kíván szólni, mielőtt a képviselőknek adnám meg a szót? Igen, az elnökség kíván szólni. Balszercsik úr? Máriusnak hívnak, elnök úr. Nem baj, azért mondja csak elnyugodtan, amit szeretne. Röviden szeretnék én is hozzászólni ahhoz, amit a bizottságtól hallottunk az előbb, mi is nagyon fontosnak tartjuk, hogy pont kerüljön ennek az ügynek a végére. Azt tervezzük, hogy jövő héten a belőségeségügyi igazságügyi miniszterek tanácsának az ülésén megvitatjuk a bizottságnak ezt a javaslatát, és eh, az eszmecsere eredmény alapján, anélkül, hogy ezt megelőlegezném, de hát azért feltételezhető, hogy a tanács és a bizottság is eh, végül jóvá fogják hagyni ezt a szöveget. A tervünk az, hogy eh, ezt utána a jogásznyelvészeknek adjuk át, ezt követően a koreper és a tanács is elfogadják, a szöveget remélhetőleg még februárban, vagy hát amilyen hamar csak lehet. Köszönöm, elnök úr. Most következnek a képviselők. Mazzola asszony, láttam, hogy szót kért. Köszönöm, én is nagyon rövid leszek én vagyok ennek a dossziének a felelőse, és ez lesz az első jelentés, amit készítek majd ebben a szakbizottságban. Egyetértek azzal, amit a bizottság és az elnökség képviselője elmondott, az EASO-nak nagyon fontos szerepet kell betöltenie az EU menekültügyi politikájában, tovább is segítenünk kell azt, hogy az ügynökség megvalósítassa a céljait. A társult országok részvétel egy fontos dimenzióval bővíti majd az EASO szerepét, a szakértelem, az információ, gyűjtés és csere ezekkel az országokkal nagyon pozitív. Várom a jelentést a többi politikai frakcióval együtt, és reméljük, hogy sikerül minél előbb pontot tenni a végére és megállapodni. Elnök, nagyon köszönöm, valóban ez is rövid hozzászólás volt. A dossziét gondozó raportőrt már meghallgattuk. Van-e árnyékelődők közül valaki, aki szeretne szólni? Nem, nincsenek itt eh, sedók. Akkor ennyi. Akkor ez lett volna a tájékoztatás eh, ezekről eh, az ezeknek az országoknak a EASO-hoz az oló csatlakozásáról. És még van még egy napi rendi pontunk, ez pedig az Európai Unió és Törökország közötti megállapodás a jogellensen tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodás. Itt Tudorácse úr van itt közöttünk, aki beszámol nekünk a közelmúlt beli fejleményekről, tehát hol tart az EU és Törökország közötti visszafogadási egyezmény ügye. Utoljára december 16-án Ankarában ugye aláírták a visszafogadási megállapodást, és utána az Európai Parlament kell, hogy egyetértését egy szavazással tanúsítsa. Még mielőtt erre a szavazásra sor kerülne, itt a LIBE szakbizottságban lesz egy vita az Európai Bizottság részéről Tudorácsi úr fog ezt a tájékoztatást megadni, ha itt van a teremben. Tudorácsi úr mindjárt pillanatokon belül megérkezik, elnök úr. Jó, akkor egy percet várunk. Várjunk egy percet, mielőtt belép a terembe. Let's move on. Mr. Tudorakis. Akkor folytassuk, Tudorakis úr. Üdvözöljük Önt, azért érkezett, hogy a megállapodásról beszéljen nekünk az Európai Unió és Törökország között a személyek visszatérítéséről szól ez. Tehát kérem, hogy tartsa meg erről a prezentációját, hogy utána folytathassuk az előadónkkal, utána pedig a képviselők is hozzászólhassanak. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr, Elnézést kérek a késői érkezésért. Manservisi úr nevében kérnék elnézést. Szeretett volna ma itt lenni, hiszen a belügyi főigazgatóság számára ez egy nagyon fontos téma. De bizonyára tudják, hogy milyen események történtek ma, emiatt nem tudott ő ma eljutni ide. Ebben az esetben nagyon fontos politikai pillanat volt, amikor Törökországgal aláírtuk ezt a megállapodást. Májusban beszéltünk utoljára a szakbizottságnak erről, akkor nem tudtunk sok fejleményről beszámolni a török partnerrel folytatott tárgyalások kapcsán, ugyanis a visszatérítési eh, megállapodással kapcsolatban nem volt előrelépés. Mi változott meg azóta? Tehetnénk fel a kérdést és itt jön be a képbe az, az ajánlat, amelyet tettünk a vízum oldalon. És azt is mondanám, hogy egy konkrét és pozitív eredmény volt ez a átfogó migrációs és mobilitási megközelítésben is, amelyet már évek óta alkalmaztunk. És ez nem csak a dél-mediterrán térségben, hanem most már Törökországban is meghozta a gyümölcsét. Ebben az esetben is úgy gondoljuk, hogy ez váltotta ki, hogy a török fél is hajlandónak mutatkozott aláírni a megállapodást, amit végül decemberben tettünk meg. Mi a tartalma ennek az anyagnak? Mit tartalmaz ez? Az egyik legfontosabb jellemzője, hogy ez egy szabványos megállapodás, az Európai Unió ilyen megállapodásokat szokott aláírni harmadik országokkal, és tartalmazza mindazokat a vívmányokat, amiket a legutóbbi években építettünk bele. Ki a címzetje ennek a megállapodásnak? A szokásos változó geometriát alkalmazott Dánia, Egyesült Királyság és Írország irányában, de egyébként kivétel nélkül valamennyi uniós tagállamra nézve alkalmazandó. A tartalmat tekintve is egy nagyon jó megállapodásról beszélhetünk, ugyanis nem csak a török állampolgárok visszatérítését foglalja magában, hanem a Törökországon keresztül érkező harmadik országbeli állampolgárokra is vonatkozik. És nem lehet elégszer ismételni, hogy mennyire fontos ez, hiszen nagyon sokan használják migrációs útvonalnak Törökországot. A garanciákat illetően is egy szokványos szövegről van szó, tehát a teljes paletta megjelenik. Nemzetközi védelem, olyan jogok és biztosítékok, amelyeket az ilyen esetekben el szoktunk várni. A végrehajtást illetően mi mindig közelről próbáljuk követni a végrehajtást. Lesz egy misszió, amely Törökországba irányul majd, és egyébként is nagyon közelről fogjuk követni, hogy hogyan alakul a végrehajtás hogy hagyjak még időt a kérdésekre és válaszokra is, csak annyit mondanék, hogy nagyon örülünk ennek az eseménynek. Nevezhetjük történelmi jelentőségűnek is ezt a Törökországgal való kapcsolatban, és egyben egy próbatétel is ez a politikai párbeszéd állapotával kapcsolatban. Nagyon jó és kiegyensúlyozott szövegről van szó, és azt gondoljuk, hogy ennek pozitív hatása lesz a migrációra is hiszen Törökország számára ez az egyik mérföldkő az Unió felé vezető úton. Köszönjük, most Szomer asszony következik az előadónk. Parancsoljon! Na, öm. Köszönöm, elnök úr! December 16-án tavaly Ankarában Törökország is aláírta a visszafogadási megállapodást, hosszas késlekedés után, amiről a bizottság képviselője beszámolt és nem ellenszolgáltatás nélkül. Törökország kvázi feltételű szabta a megalapodás aláírásakor, hogy egyidejűleg induljon egy párbeszéd az Európai Unióval vízumkönnyítésekről. Az európai fél végül is ebbe beleegyezett. A vízummal kapcsolatos párbeszéd a visszafogadási megállapodás aláírásával egyidejűleg el is indult. A visszafogadási megállapodás fontos hozzájárulás nyújt ahhoz, hogy a Törökország keresztül az EU-ba illegálisan bevándorolni kívánókat jobban el tudjuk tartóztatni, és megakadályozzuk az emberkereskedelmet. Az nem csak az Európai Unió, hanem Törökország is hasznot húz a megállapodás aláírásából. A vízum liberalizációt távlatos lehetőségét megnyitottuk, emellett pénzügyi technikai támogatást kap Törökország az EU-tól, a határrendészet kapacitásának erősítéséhez, a határfelügyelet erősítéséhez. A vízum liberalizáció kérdését egy kicsit szkeptikusan ítélem meg. Egyrészt nem minden tagállam lelkesedik attól a gondolattól, hogy liberalizáljuk a vízumkérdést Törökországgal, és Törökország sem tűntöklött azzal, hogy ő is hasonló lépéseket akarna tenni az EU irányába. Az Európai Gazdasági Térség és Törökország közötti megállapodást mindenfajta diszkrimináció nélkül kell végrehajtani, de Törökország például 2012-ben nem volt hajlandó elismerni a ciprusi soros elnökséget, és tudjuk azt is, hogy nagyon sok visszalépés történt Törökországban. Csak néhányat hagy említsek. Már szinte nem is beszélhetünk vélemény és sajtószabadságról Törökországban vagy az igazságügy függetlensége sem igazán létezik már, és nagyon sok más olyan dolgot is említhetnénk, amelyekkel kapcsolatban Törökország visszalépett, visszarendeződés van. A politikai kritériumokat, a kopenhágai csatlakozási kritériumokat persze nem teljesít, és egyre távolabb kerül ettől Törökország, az EU-val, a konstruktív párbeszéddel szemben így mindig ott állnak ilyen negatív fejlemények, és ebben a kontextusban kell látni a vízummal kapcsolatos tárgyalásokat. Szeretném még egyszer kihangsúlyozni, hogy a vízum liberalizációval kapcsolatos tárgyalások során az a helyzet, hogy ez a párbeszéd csak akkor képzelhető el, és ezt most a, erre a bizottságnak is szeretném felhívni a figyelmét, hogyha a Törökország minden EU tagállamot, beleértve Ciprust is elismeri. És ez vonatkozik a, egyébként a visszafogadási megállapodásra is. Sem vagyok biztos abban, hogy Törökország nem tesz majd kísérletet arra, hogy ott is kizárja Ciprust. Hm, majd meglátjuk. A bizottság ez, erre nagyon oda fog figyelni, ahogyan hallottuk, mi képviselők pedig ugyanezt fogjuk tenni. A vízummal kapcsolatos párbeszéd célja az, hogy előre lehessen lépni, eh, hogy eh, a Schengeni térségbe rövid időre beutazó török országok, török állampolgárok mentesüljenek a vízum kényszer alól. Az úgynevezett eh, úti terv a görög török állampolgárok vízumkönnyítésével kapcsolatos úti terv különböző feltételeket is tartalmaz, és csak ezeknek a teljesülésekor kerülhet Törökország a vízumkönnyítés pozitív listájára. A feltételek egyike pont az, hogy teljes mértékben és hatékonyan hajtsa végre a partnerország a visszafogadási egyezményt. Azaz meg kell akadályozni az zajtalan migrációt, biztonságos dokumentumokat, úti okmányokat garantálni kell, és a nemzetközi szabványoknak, normáknak kell, hogy megfeleljenek az eljárások. A szervezett bűnözés elleni küzdelem a emberkereskedelem, az embercsempészet, valamint az EU tagállamok igazságügyi rendőri szervejével együttműködés biztosítása is a feltételekhez tartozik. Emellett a kisebbségek, különösen veszélyeztetett kiszolgáltatott csoportok megfelelő védelme, ez is egy kritérium. Minden török eh, állampolgárnak vízummentességet adni szerintem túl korai lenne, még akkor is, ha teljesülne az összes említett kritérium. Nem hagyhatja az EU, hogy nyomás gyakoroljanak rá. Itt eh, nem a gyorsasága a fő szempont, hanem az, hogy teljes mértékben végrehajtsák a visszafogadási egyezményt. Egyébként a török parlamentnek is ratifikálni kell még ezt a megállapodást. A megállapodás végrehajtása a ratifikáció után három évvel kezdődik, de Törökország ígéretet tett, hogy már ebben az időszakban is erősíti a határvédelmet, ebben erősíti a határőrizeti szerveket. Itt semmilyen más megoldás nem fogadható el. Végezetül remélem, és a jelentésemben is, ahogyan tudják, ezt javasoltam, holnap nagy többséggel szavazzuk meg a visszafogadási megállapodást. Now your turn. Boszkurt asszony. Uh, I welcome. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm az Unió és Törökország között aláírt visszatérítési megállapodást és a párhuzamos vízumliberalizációs párbeszédet. Az Európai Unió és Törökország közötti kapcsolatok az elmúlt években stagnáltak, és ennek a megállapodásnak az aláírása, illetve a vízumliberalizációs párbeszéd elindítása pozitív lépések. Fontos, hogy az uniós integrációs folyamatot visszatereljük a megfelelő mederbe, hiszen az integrációs folyamat azt is jelenti, hogy megkapjuk a már régóta nagyon szükséges reformokat a török féltől. A migrációban nagyon fontos szerepet tölt be Törökország, ezért mindenképpen el kell érjünk, hogy működjön ez a megállapodás. És ez csak akkor történhet meg, ha mindkét fél nyer vele. Ezért létfontosságú, hogy a bizottság közelről kövesse a fejleményeket, és úgy kell megvalósítani a, a megállapodás rendelkezéseit, ahogy azt mi elterveztük. A török félnek is el kell köteleződnie a megállapodás működtetése mellett. Ugyanis ha ez sikerül, akkor abból Törökország és az Unió is csak profitálhat. Az Unióban legálisan tartózkodó török állampolgárok érdekei nem sérülhetnek a visszatérítési megállapodás miatt. Ez égető fontosságú az Európában élő török állampolgárok számára. Nagyon sok kérdést juttattak el hozzám azok, akik eh, aggódnak a saját helyzetük miatt. A bizottságnak garantálnia kell azt, hogy a tagállamok eh, nem eh, használják a visszatérítési megállapodást arra, hogy visszaküldjék Törökországba azokat, akik két tartózkodási engedély között vannak, vagy más okból a megállapodás hatája alá eshetnek. Én ezt megírtam a bizottságnak is, és a válasz, amit nemrég kaptunk, azt mondja ki, hogy ez a megállapodás nem vonatkozik azokra, akiknek joguk van itt tartózkodni, hanem csak azokra vonatkozik, akik szabálytalan módon tartózkodnak az Unióban. Azok, akik az Unióban dolgoznak, családegyesítés keretében kaptak engedélyt, vagy hosszú távú tartózkodás engedélyt kaptak, azokra nem vonatkozhat a visszatérítés. De hálás lennék, ha a bizottság további információt adna ezzel kapcsolatban. A tagállamok tevékenysége mindenképpen nyomon követendő, meg kell vizsgálnunk, hogy nem sértik-e meg az állampolgárok jogait. És megkérdezném a bizottságot, hogy hogyan kívánja tájékoztatni az európai parlamentet a fejleményekről. Mivel a mi jóváhagyásunkra is szükség van, fontos, hogy tájékozottak legyünk a megvalósítással kapcsolatban. Köszönjük, Mockor asszony! Rizbek asszony, öné a szó. Köszönöm, elnök úr. A frakcióm nevében szeretném elmondani, hogy örülünk ennek a megállapodásnak. Hosszú évek tárgyalásai után jutottunk el idáig, közben még meg is szakadt egyszer a párbeszéd, és most végre eljutottunk egy olyan szöveg elfogadásához, amelyről remélem holnap mindannyian pozitívan szavazunk majd. És ez a szöveg nagyon jól illeszkedik a jelenlegi nemzetközi folyamatokba is, hiszen Erdogan miniszterelnök szinte pont akkor találkozott a parlament elnökével, amikor mi beszéltünk erről a megállapodásról. Ennek a találkozónak a témája egy igazságszolgáltatási reform volt. És ezt igen jelentős korrupciós botrányok akadályozták meg. A török miniszterelnök ezért úgy döntött, hogy egy viszonylag súlyos intézkedést hoz. Tehát ez a szöveg a konkrétabb és általánosabb agályokra is választ ad. A Törökországban a konkrétabb agályok úgy hangzanak, hogy ez az igazságszolgáltatási reform, amelyet most majd elindítanak, nem felel meg az Európai Unió alapvető értékeinek. Épp ellenkezőleg úgy tűnik, hogy ez a reform csak megerősíti majd azt a rendszert, ami szembe megy ezekkel az alapvető értékekkel. Különösen az igazságszolgáltatás függetlensége, a végrehajtó hatalom fölötti kontroll tekintetében, és a rendőrség és az igazságszolgáltatás is nagyon élénken tiltakozik ezzel nem már december közepe óta. Más kollégek is említették már ezt, de én is kitérnék rá. Az alapvető szabadságjogok között szerepel az igazságszolgáltatás eljárásainak tiszteletben tartása minden polgár esetében. Ezen kívül a sajtószabadság is, illetve a, a vallásszabadság és ezek mind aggodalomra adnak okot. Mindazonáltal természetesen én is csatlakozom azokhoz, akik köszönetet mondtak az előadóknak, és én is támogatom az ő megközelítését a visszatérítéssel kapcsolatban. Tehát én is egyetértek azzal, hogy ezt jóvá kell hagynunk. És szeretném eh, kihasználni ezt az alkalmat arra, hogy felhívjam a figyelmet egy olyan elemre, ami újra és újra felmerül azokban a vitákban és megbeszélésekben, amelyek a visszatérítési megállapodásokról szólnak. Tehát van egy általános fenntartás, amit én mindig felhozok, de sajnos ez nem jut el elég gyorsan a megfelelő fülekbe. Tehát a bizottság részéről mindig halljuk az értékelést és az utánkövetést, de én úgy gondolom, hogy Pakisztánnal kapcsolatban nem elég az, hogyha mi európaiak megjelöljük a magunk területét viszonossági megállapodások révén, és ezért cserébe vízumliberalizációt adunk. Nagyon jól tudjuk, és már régóta tudjuk, hogy milyen sokszor egyenesen veszélyes, hogy, hogyha egyes polgárokat visszatérítenek a saját országokba. A technokrata Európának figyelnie és értékelnie kellene azoknak a helyzetét, akik a hatája alá esetnek egy ilyen visszatérítési megállapodásnak. Tehát én ismétlem még egyszer szeretnék információt kapni a folyamatban lévő visszatérítésekről, és azokat értékelni is kell. Valódi értékelést szeretnénk, nem csak statisztikákat, nem egyszerűen információkat, hanem valódi elemzést azon személyek helyzetéről, akiket visszatérítettek a megállapodás keretében. És szeretném kiemelni ennek a jelentésnek a magas színvonalát, és azt, hogy milyen sokat dolgoztak rajta az illetékesek és emlékeztetnék arra, hogy az a párbeszéd, amit Törökország és Európa között folyik, azon van még mit javítani, és ezen kívül nagyon fontos az, hogy konkrétan említést tegyünk a menekültek helyzetéről. Különösen a szíriai menekültekről kell megemlékeznünk. Mindazok, akiknek nemzetközi védelemre van szükségük, azok a világnak ebben a régiójában élnek, és Törökországnak nem szabad a visszatérítési megállapodást arra felhasználnia, hogy őket cserben hagyja. Azt gondolom, hogy nagyon fontos ennek a megállapodásnak az aláírása, és egyensúlyban van a vízumkönnyítéssel, és így megnyitja Európát a kutatók, a civil társadalom szereplői és mások előtt, és megkönnyíti a polgárok közötti kapcsolatot, ami meghatározó feltétele annak, hogy valódi, hatékony és konkrét párbeszédet tudjunk indítani az európai társadalom illetve Törökország között gazdasági, kulturális, de akár tudományos szinten is. Köszönöm szépen, elnök úr, és támogatom ezt. Kérem, hogy tartsák szem előtt, hogy fél hétkor el fog végezni az ülést. De Groenen hebben zich in het verleden... A zöldek a múltban mindig is az ellen szavaztak, amit ez a visszaadási megállapodás is képvisel. Nem tudjuk elfogadni, hogy az európai határőrizete rendszer és az egész problematika a nem kívánatos migrációval, ez egyfajta outsourcing keretével kikerüljön a többi ország, ezekhez a partnerországokhoz. Ezt tettük Pakisztánnal, Libanonnal, Tunéziával, és most következne Törökország. Holnap a szavazás után egy alternatív állásfoglalást fogunk beterjeszteni, de már most is szerettem volna erre kitérni. Boszkort asszony, amikor azt mondja, hogy itt egy win-win helyzetről van szó, amiből mindenki nyer, hát kérdezem én, mi a nyeresség ebből a bevándorló számára, aki nem kapott menedéket Európába, visszaküldik Törökországba, oda, ahol nem akar lenni, hiszen nem onnan érkezett, Törökországba, amely nem fogadta el teljes mértékben a Genfi konvenciót, és egyedül olyan menekülteket fogad be, akik európai országból érkeztek, onnan származnak. Egy olyan országról van szó, amely eh, nem eh, alkotta meg azokat a jogszabályokat, amelyek a papír nélkül érkezők eh, felvételét vagy befogadását szabályozná. A monitoring kapcsán azonban teljesen egyetértek önnel, valóban tudnunk kell, hogy mi történt azokkal a bevándorlókkal, akiket mi visszaküldtünk. De itt ne legyünk kettős szívűek, hogyha monitorozunk és tudjuk, hogy mi történt, akkor is továbbra visszaküldjük őket. Tudjuk, hogy Pakisztánban mi történt, és hogy nincsenek meg a szükséges intézmények, befogadó intézmények. Mindig egyfajta csomagdílt kötünk, ugye vízummentes utazás, annak fejében, hogy ezek az országok visszafogadják, akiket mi visszaküldünk, és azután um, a török-iraki, török-szíriai határon uh, keresztül azért továbbra is uh, érkeznek a menekültek a monitoron kapcsán mi a hangsúlyt arra szeretnénk helyezni, hogy senki nem tudja garantálni azt, hogy ezt nem használják fel majd közvetlenül ilyen pekekre, tehát azok az emberek, akik megpróbálnak átjutni Európába, azokat vissza küldik, visszafordítják, és nincs semmi garanciánk, hogy mi történik velük a szabad utazás, a vízum könnyítés, az egy, az egy dolog, de nem összekapcsolva a visszafogadási megállapodással, mert itt a migráns számára egyáltalán nincs szó win-win helyzetről. Köszönjük, Ernst asszony! Köszönöm szépen! Most óvatosan vagy fogalmazok. Ebben a helyzetben amit itt ismertettünk, megkötni egy ilyen megállapodást, az felelőtlenség szerintem. Valóban felelőtlenség. Gondoljanak vissza arra, amit hallottunk. Nagy visszalépések, a demokrácia ellenes lépések, nincs alap nem nincs szó az alapjogok biztosításáról, vagy itt is visszalép Törökország, az egész igazságügyi területen sokkal visszarendeződés, és egy ilyen helyzetben kössünk meg egy ilyen megállapodást, az botrányosnak és felelőtlennek dolognak tartom. Ez nincs így rendben, csak ezt tudom mondani. A második dolog. Az első gondolatom az volt, hogy milyen ajándékokat ad adunk örök, Törökországnak. Hát igen, a vízum liberalizáció hallottuk. Ez az ajándék. Két dolgot szeretnénk tudni a bizottságtól. Először is, kit érint ez? Egészen konkrétan most már elég idő áll rendelkezésre, hogy kiértékeljük, hogy hány emberről van szó, hány harmadik országról, mi történik a szír menekültekkel. Egészen konkrétan szeretnék tudni az érintettekről többet, számokat. Többen felvetetik már a ciprusi kérdést. Most mi a helyzet Észak-Ciprussal? Talán ezt is még egyszer pontosabban elmondhatnám. Én találtam ezzel kapcsolatban egy-két dolgot, de még nem vagyok elégedett azzal, amit eh, saját magam, amit kiderítettem nehéz, és eh, a demokrácia ütése az, hogyha most eh, Törökországnak, Erdoğan úrnak egy ilyen ajándékot adunk, ezt alapvetően hibásnak, elhibázottnak tartom. De nyilvánvalóan fontosabb az, hogy az Európai Unióból Ezeket eh, az embereket, eh, ezektől az emberektől, a török eh, állampolgároktól megszabaduljunk, ez mindennél fontosabb. És ugyanilyen aggályokkal nézem a vízumliberalizációt. is, bár én elviekben mindig támogatom a vízumliberalizációt, de ezzel az országgal a jelenlegi körülmények között ezt hibának tartom. Yeah, I, <coughs> I wonder why countries have to consent az országoknak bele kell egyezt, egyezniük a visszatérítésbe. Azért az nem mindegy, hogy milyen állampolgárokról van szó. Egy illegális migráns, akit visszatérítenek, tehát az ő esetében megtagadható az, hogy ott élhessen, ahol illegálisan tartózkodott. De hogy Törökország vajon bele fog-e egyezni a harmadik ország állampolgárainak a befogadásába, az egy másik kérdés. Az előadó nagyon helyesen szkeptikus a liberalizációs résszel kapcsolatban, hiszen Törökország ezzel nyerni fog. A Törökországból szabadon beutazók végül illegális bevándorlókká válnak majd. Köszönöm. Köszönjük. Mielőtt az előadónak adnék szót az utolsó hozzászólásához, a bizottságnak adnék szót, hogy válaszoljon a képviselők észrevételére. Tudoráki úr, hogyha szeretne még egy szót szólni. Köszönöm. Elnök úr, hogy még egyszer szólhatok, és hogy válaszolhatok a kérdésekre. Csoport, témák szerint csoportosítanám a hozzászólásokat. Először is itt volt az a kérdés, hogy a bizottság miért huny szemet a Törökországban tapasztalható problémák felett, és hogy hogy került a vízumliberalizációs megoldás a képbe, és hogy hogyan hat ez a politikai helyzetre. Nagyon örülök a ma elhangzott hozzászólásoknak, ugyanis pontosan erre való egy párbeszéd. A párbeszédnek az a funkciója, hogy egy politikai és még inkább technikai jellegű párbeszédet tudjunk folytatni az adott országgal és nagyon jól meghatározott dobozok vannak, ezeken belül 80 különböző mutató mentén vizsgáljuk meg, hogy egy adott harmadik országgal kapcsolatban hogy néz ki a helyzet, például az igazságszolgáltatás a, az emberi jogok területén, de máshol is vannak ilyen mutatószámok. Tehát az, hogy egyáltalán van egy ilyen vízum párbeszédünk Törökországgal, az én nem mondanám, hogy ez garanciát jelent, de legalább megkérhetjük az uniót, hogy adott esetben lépjen közbe. Ezek biztosítékot jelentenek arra, hogy tudni fogjuk, hogy hogyan teljesít Törökország ezen a négy területen. És csak akkor javasoljuk ezt önöknek és a tanácsbeli kollégáiknak azt, hogy Törökország a pozitív listára kerüljön. Először is tehát itt egy folyamatról van szó, aminek nagyon világos és egyértelmű elemei vannak, és amelyek mindenkinek az aggájait eloszlathatják. Tehát egyáltalán nem hagyjuk figyelmen kívül a Törökországban uralkodó helyzetet, épp ellenkezőleg. Igyekszünk jó kapcsolatot ápolni Törökországgal, és keretet adni a párbeszédnek. Aztán, amit Ciprust illeti. Ez is egy felmerülő aggály volt, ismerjük a történelmi kapcsolatot Ciprus és Törökország között. Tehát a mi prioritásunk az volt, hogy a megállapodásnak ne legyenek kikötései, fenntartásai, és úgy tűnik, hogy nincsenek is. Egyértelműnek kell lennie a bizottság álláspontjában annak, de azt, e, de ezt el is mondhatom önöknek, hogy volt egy levél, amelyet Malmström biztos és Füle biztos közösen írtak alá, és ezt küldték el Törökországnak. Ez egyértelműen kimondja, hogy mi a bizottság álláspontja a megállapodás alkalmazhatóságával kapcsolatban, ami a harmadik országokat illeti. Természetesen nagyon árgus szemekkel végig fogjuk követni ennek a folyamatnak a megvalósulását, és megnyugodhatnak, hogy ha úgy látjuk, hogy valami nem működik jól, akkor meg fogjuk tenni a szükséges lépéseket. A harmadik kérdés azoknak a jogai, akik török állampolgárként az Európai Unióban tartózkodnak. Ezzel kapcsolatban úgy gondoljuk, úgy reméljük, hogy az írásban megadott válaszunk elég garanciát jelent. Hogyha még több biztosítékra van szükségük, ezt a mai napon annyiban tudom megtenni, hogy ez a megállapodás nem befolyásolja azon török állampolgárok jogait, akik ma már az Unióban tartózkodnak. És ők továbbra is ha, ö, igénybe vehetik a, a védelmet és a jogokat, amelyek megilletik őket abban a tagállamban, ahol éppen tartózkodnak. Az értékelés, a megállapodások értékelése is felmerült. Ez ö, minket is foglalkoztat. Az egyik pozitív fejlemény az, hogy például Pakisztán, amelyet nagyon helyesen hoztak fel olyan harmadik országként, amelyel van visszafogadási megállapodásunk, és amelyet egyébként nyomon is követünk. Tehát bejelenthetem, hogy egy kísérleti projektről is aláírtunk egy megállapodást, hogy kövessék nyomon a pakisztáni fejlemények alakulását, és ekkor fogjuk majd tisztában látni azt, hogy mi történik a Pakisztánba visszatérőkkel. És egy ilyen elrendezést lehetségesnek látunk más harmadik országok esetében is. Ott, ahol a visszatérésnek nagy szám, visszatérésekre nagy számban lehet számítani. És Törökország ezek közé, az országok közé tartozik. Tehát a kísérleti projekthez hasonló projektek keretében vissza fogunk térni arra, hogy hogyan történik a beilleszkedése azoknak, akik visszatértek Törökországba. Itt most abba is hagynám, köszönöm szépen. Kifutottunk az időből, és az utolsó szó az előadóé. Két kezet látok, még kérem, hogy nagyon-nagyon röviden szóljanak hozzá Boszkort asszony és Ernst asszony, először Poszkot asszony következik. Kérem, nagyon röviden szóljon hozzá. Szeretnék reagálni, hiszen eh, megszólítattam, ezért elmondhatom, mit gondolok nagyon jónak tartom azt, hogy személyesen is megszólítottak, és idéztek tőlem, de akkor már jól idézzenek. Én azt mondtam, hogy itt should be a win-win situation for both parties, tehát hogy win-win helyzetnek kellene, hogy ez, ez legyen. A visszaküldött menekültek problémája számunkra is nagyon aggályos. De ugyan a hozzászólásomban is elmondtam, Törökországban ezzel javulnak a standardok, az EU segíthet. Tárgyaltunk EU-val, és jelenleg botrányos az, hogy itt Görögország és Törökország pingpongoznak a menekültekkel, hogy ki mennyit akar. Ahhoz, hogy a standardok színvonalát emeljük, mindenképpen együtt kell dolgozni. És másodszorban írásos kérdésekből is egyértelműen kitűnik, hogy az Európai Unió a visszatérési irányelvet mindenképpen tiszteletben tartja. Tehát javulni fog a helyzet a megállapodás kapcsán, és nem romlani. Ensz asszony, régi kérdésem, amire még mindig nem válaszolt, a bizottságnak intézem. Hány harmadik ország beli szemét érint ez, és mi lesz a szíriaiakkal? Mert ez teljesen világos, akármit is csinálunk, nem tudjuk, hogy mi van a szírekkel. Ezt a két kérdést válaszolja meg még, kérem. Mikrofon nélkül beszél az elnök. You would agree that it's impossible to say biztos vagyok benne, hogy egyetértenek azzal, hogy lehetetlen megállapítani, hány embert térítenek vissza, ez, ez egyes tagállamoktól függ. És azt sem lehet pontosan meghatározni, hogy hány menedék kérelmet utasítottak vissza, bármilyen más okból, nem pedig azért, mert egy tagállam úgy döntött. Tehát jelen pillanatban nem tudom megmondani, hogy hány török vagy harmadik országbeli állampolgár kerül majd be ennek az eljárásnak a hatája alá. De ami ennek a megállapodásnak a végrehajtását illeti, be fogunk számolni ennek a szakbizottságnak a fejleményekről, de most még csak az elején tartunk ennek a folyamatnak. Köszönöm. Szomer asszony. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Azt hiszem, lassan le kell zárnunk ezt, és Szommer asszony, ne két oldalú kvaterkázásba bocsátkozzon, kérem, mondja az elnök. Itt valóban minden frakció egyetért abban, hogy ez Törökország arcú csapása, amit elhangzott, amit a frakció képviselői elmondtak, fertőntás nélkül kijelentik, hogy most Törökország, akit korábban tagjelöltnek tartottunk, most teljesen más helyzetben van, és hogy szörnyű dolog, ha a szabálytalan bevándorlókat, hogy menekülteket visszaküldjük adott esetben Törökországba, ott rosszabb helyzetbe kerülnek. Nos, hát köteteket lehetne írni arról, amit itt sokan a törökökről vagy Törökországról gondolnak. Ami a visszafogadási megállapodást és annak a vízum liberalizációhoz való kötését illeti. Nem örülök annak, hogy Törökország, amely Végül is az Európai Bizottsággal folyó tárgyalások vége felé, amelyek a visszafogadási megállapodásra szóltak, hirtelen egy feltételt szabott, a vízum liberalizációt, máskülönben nem írják alá a visszafogadási megállapodást. Végül is elkezdődött ez a párbeszéd a vízum liberalizációról, és a bizottság képviselő is elmondta, ez most egy nyomásgyakorló eszköz, Törökországot ezzel arra tudjuk késztetni, hogy teljes mértékben ültesse át magát a visszafogadási megállapodást. Köszönöm, hogy részt vettek ebben a vitában, és remélem, hogy határozott támogatást kap, egy erős igent kap a visszafogadási megállapodás. Contributions. Köszönöm szépen mindenkinek a hozzászólásokat. Köszönöm, hogy megértették az időkereteinket. 9 órakor fogjuk holnap kezdeni a munkát, reggel 9-kor tehát. Köszönöm szépen!